So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tisztelt kollégák, kezdjük meg az ülést. Elnézésüket kell kérnem, hogy 7 perces késésben vagyok, de megbeszélést folytattunk az amerikai kongresszus képviselőivel, és ezért kérem, hogy nézzék el ezt a 7 perces késedelmemet. Mindenki megkapta a napirendet. Van-e módosítási kérelem, kívánalom a napirendel kapcsolatban? Nincsen. A napirend jelenlegi verziójára utalnék. A 12-es pont alatt szerepel egy Ukrajnával kapcsolatos kereskedelmi preferenciákról szóló napirendi pont. Ha nincs ezzel kapcsolatosan kifogás, akkor ezt a pontot is engedélyeztük. Akkor nézzük a kettes pontot, az ülések jegyzőkönyve címmel. Ha az ülés végéig nincs kifogás, abban az esetben a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Itt sincs kifogás. Ezért most áttérek a hármas napi rendi pontra. Szokásos közleményem az, hogy a szakbizottsági ülést az interneten élőben követni lehet, tehát ennek megfelelően viselkedjen mindenki. A levélváltást is ö, ö, olyan formában közé hozzáférhetővé tesszük, hogy a titkárságon bárki betekinthet ebbe, és a minket illető meghallgatásokat meg, megejtettük, Malmström asszonyal kezdve, itt némi utolagos munkálatok után többség alakult ki mellette, aztán Hán és Mogherini biztos jelöltek is meglátogattak minket, és a moszkovicsi meghallgatáson is részt vettünk. Kérem, hogy minden kolléga, aki ott szerepet vállalt, azt hiszem, hogy az ő segítségükkel a Kereskedelmi Szakbizottság egy világos álláspontot tudott kialakítani a jelölteket illetően. Az Ukrajna kérdés tehát az új napirend 12-es pontja alatt tárgyaljuk majd. Itt a társulási megállapodás hatályba lépésének elhalasztásáról van szó, amit már felvetettünk. A WTO keretében jelenleg zajlik a második fordulója a környezetvédelmi javakról szóló tárgyalásoknak szeptember 22 és 27 között került erre sor Genfben. A kategóriákról szóló megállapodás megtörtént, és úgy tűnik, hogy ott van egy elmozdulás a lehetséges megállapodás irányában. A harmadik fordulót december első hetére tűzték ki. A VTO tárgyalások keretében múlt héten a VTO Public Forumon néhány parlamenti delegáció is képviseltette magát, négy képviselővel és különböző fórumokon vettünk részt. A Bali utáni agenda, agendával foglalkozó parlamenti képviselők fórumán is részt vettünk, nagyon nagy volt ott a részvétel, és az volt a benyomásom, hogy itt megerősödik a párbeszéd a parlamenti képviselőkkel, illetve ez a fórum hozzájárult ennek a párbeszédnek a megerősödéséhez. Mindenki nagyon érdekesnek, érdekfeszítőnek talált ezt a fórumot, a VTU fórum keretében a Steering Committee-nek is volt egy ülése a parlamenti közgyűlés keretében, a vtu n belül. Az IPU, a Nemzetközi Parlamenti Unió tartotta ezt, rendkívül konstruktív jellegű volt ez az ülés. Elgondolkodtunk a Bali agenda utáni fejleményekről, többek között arról a problémáról, hogy trade facility nem lehet elfogadni egy állam ellenállása miatt, és a steering group eh, egy világos álláspontot dolgozott ki ezzel kapcsolatosan, amelyet, mely álláspontot majd köröztetni fogunk önök között. Már beírhatják a naptárukba, hogy eh, február 16-17-én 2015-ben kerül sor a, parlamenti, a WTO parlamenti közgyűlésére, mégpedig Genfben. Aztán a legutolsó közlemény, hogy megkezdődött a 9. fordulója az EU-Vietnám kereskedelmi megállapodásnak, és a tárgyalások itt is egy lényegi szakaszba látszanak lépni, A tárgyalások lezárása a 2015-ös év elején lehetséges lesz. A vietnami miniszterelnök október 13-án, 14-én egy stocktaking meetingre utazik ide Brüsszelbe Barózó úrral, és így még pontosan értesünk majd az úti tervről, az ütemtervről. Ennyi volt a közleményem, most pedig áttérünk a négyes napi rendi pontra, mely egy közös vitát irányoz elő az EU és az atomenergia közösség ezek tagállamai egyrésztről, másrésztről a moldovai köztársaság között. Ugyanakkor a társulási megállapodás kérdéses felvetődik Moldáviával, és ezt a témakört itt egy közös vita keretében kezeljük most. Először Molsár jelentéstevő kapja meg ezzel kapcsolatosan a szót. Yes, we're okay now. Thank you, Chair. Köszönöm elnök úr. Szeretném kollégáknak megköszönni a benyújtott módosításokat véleménytervezethez. Ezek két csoportba esnek. Az egyiktől féltékeny lettem, mert hogy miért nem nekem jutott az eszembe. És voltak olyan módosítások, amelyeket nagyon érdekesnek találtam. Zavarba ejtettek, és ezekről ma vitatkozni kell. Csoportosítom ezeket a módosításokat, és gyorsan át is tekintem őket politikai frakciók is fontosság szerint. Kaspari három, úr három módosítót nyújtott be, ebből kettőtől féltékeny lettem, és irigy. A 15-ös módosítást Sajnálattal kell megjegyeznünk azt a kárt, amelyet az orosz szankciók jelentenek a moldovai köztársaság. A 17-es módosítás esetében pedig gyors végrehajtást javasolok. Ami a parlament ellenőrzését illeti pedig, azt is időben kell végrehajtani, ez a 18-as módosításról szól a szocialisták tehát szívesen elfogadják és támogatják mindhárom módosítást. Zahradin úrtól is kaptunk számos remek módosítást. Az ötös számú az FTA eredménye a munkahelyteremtésről szól, ettől szintén nagyon irigylettem. A KKV üzleti környezete 8-as módosításban az, az FTA következményében javulni fog olyan környezetben, ahol nem igazán kiszámítható a e, gazdaság az elsősorban a KKV-kat érinti, hiszen a nagyobb vállalatoknak több forrásuk van azért, hogy a káosszal szembenézzenek. Van egy technikai módosítás arról, hogy az Európai Parlament a megvalósításról ellenőrzést nyújt, ez, ez is e-, egészen egyetemi volt. 16-os módosítás, amelyet Zsadó úr nyújtott be, Offre l'assistance technique et financière à la Moldavie aussi pour le court terme pour faire les ajustements nécessaires. Rövid és hosszú távon is pénzügyi és gazdasági támogatást nyújtson Moldáviának. Ez egy nagyon jó észrevétel. The... Most pedig Scholz úr módosítása következik, a, nagyon érdekes volt, kihívó és zavarba is hozott néha. A kettes számú például, amelyet én szívesen támogatnék, ez szerint jelentős adminisztratív támogatásra van szüksége Moldovának az FTA megvalósításához. A Solc úr többi módosítása azonban olyan képet fest, amelyet megpróbálok leírni önöknek, és remélem, hogy önök sem támogatják, vagy én sem, és érveket is fel fogok sorolni. Scholz úr módosításai szerint tehát Moldovát egy sok terápiának tesszük ki, amely fejleszti a versenyképességet, de nem tisztességes módon. Ezt érthetjük. A moldovai vállalatok is különösen a KKV-k esetében erősíti a versenyt implicite eh, visszaszortanánk Moldova gazdasági lehetőségeit a módosítás alapján az Euróázsiai Unióban, ahol Moldova már eléggé betagozódott gazdaságilag, és jelentős vagy drám, drámai, rövid hatású, rövid távú hatása lenne ennek a, a moldovai polgárokra és társadalomra. Ezt szeretném leépíteni. Alapvetően Solc úr azt mondja nekünk, hogy Moldova maradjon gazdasági egység tagja, amely jobb lenne neki az, amit az EU ajánl. Mi az a gazdasági modell, amelyben Moldova már, már Moldova integrálódott? korábbi szovjet tagállamként. Ez a modell nagyon függ a, forrás, a forrásoktól, az olajtól, a gáztól. Alacsony szintű gazdasági fejlődést irányol er, átláthatatlan, kiszámíthatatlan, gazdasági politikai oligarchák dominálják, nagyon felszabdal társadalmilag, és kite, nagyon ki van téve politikai okoknak, ahogy láttuk Mold Moldávia és más régióbeli országok esetében is. Ez az a világ, amelyben meg kell bánnunk, hogy Moldávia inkább az Európai Unió felé integrálja gazdaságát. Mi a, mi a helyzet tehát a sok terápiával? Tudhatják, hogy 2001-ben csatlakozott Moldávia a WTO-hoz. A tarifális védelme egyel, már nagyon aranyos, mert a WTO e, viszonylag arany, alacsony tarifákat rót ki, amikor ők csatlakoztak. Nem jöhet el a liberalizációs sok, hiszen e, máshonnan e, támad majd a, a verseny Moldávia számára. máshonnan jelentkezik. Van némi aszimetria a liberalizációban is, ami most zajlik. A mezőgazdasági, textilipari, ruhaipari termékek hosszú tranzi, átmeneti szakaszon mennek át. Ez, ez teszi Moldáviát érzékenyé, és ezt kell figyelembe venni az egyezményben. Amennyiben a moldáviai gazdaság már nyitott a verseny előtt, szabályozási konvergencia áll elő az SPS-ben és a TVT-ben, és emiatt a moldáviai vállalatok hozzáférnek az európai piacokhoz és más piacokhoz is, amelyeket összehangolják a mi piacainkkal. Ez tehát nem károsíthatja egy, egy viszonylag nyitott gazdaságot, így a WTO csak segítheti a moldávai gazdasági szereplőket, nem árthat nekik. A közbeszerzést illetően Moldávia 8 éves átmeneti perióduson van túl, és a moldáviai gazdasági szereplők például az élelmiszeripari mezőgazdasági szektorban, amely versenyképes ágazat, hozzáférnek az EU közbeszerzési piacához, ami hatalmas amíg az EU is hozzá fog férni a kis e, moldáviai beszerzési piachoz. Hogyha ezt le tudjuk festeni úgyhogy segítsük Moldáviát, az nagyon helyes lenne. Ami a gazdasági hatásokat illeti, a hatástanulmány értelmében a moldáviai átlag jövedelem 3,1-3,4 százaléka fog növe, növekedni. A, korlátozott vándorláson az egyes szektorok között, 5 százalék alatti a munkaerő, teljes munkaerőpiac tekintetében, a fogyasztói árak csökkenni fognak, az arány nem tudom megmondani, így a moldaviai vásárlóerő valamennyire nőni fog. E, valamennyire nőni fognak a mezőgazdasági termékek ára is, amely viszont a moldáviai gazdaságoknak fog jószt tenni, hiszen ebben a legversenyképesebbek. E, a válság jó lesz a gazdáknak, ezért jó lesz Moldáviának is, hiszen a moldáviai GDP 36%-a származik mezőgazdaságból. Lesznek kiigazítások, e, nem sok jellegűek, de, de stresszt fognak jelenteni Moldávia számára hiszen az EU normákat el kell fogadni, e, de Moldávia maga, maga választja meg ennek a e, sebességét. A dolgok intézési módja is meg fog e, változni, az üzleteknek át kell venni a európai üzletviteli módokat, így sokkal közelebb kerülnek az európai egyetemességhez, ami nem jelenthet kárt. Igaz az is, hogy nehézséget jelenthet egyes gazdasági szereplőknek megválasztani azt, hogy mire koncentráljanak az európai piacokon és máshol, de ez a saját döntésükön múlik. Solc úr javaslata, hogy, és be is fejezem mindjárt, hogy tárgyalnunk kell az Eurázsiai Unió egy, egyéb tagjaival, azaz Oroszországgal, hogy valamiféle engedélyt kapjunk a, a megállapodás lezárására. Annak alapján, hogy Oroszország kezete Ukrajnát az FTA-n belül, e, csak elismételhetem azt, amit legutóbb mondtam, ez az FTA, ez a társadalási szerződés, az önkéntes, e, amelyet a demokratikusan megválasztott moldáviai és Európai Uniós képviselők intéznek el. Ez egy bilaterális, bilaterális egyezmény, ezért nem gondolom, hogy miért kéne bárkinek eh, vétót benyújtani a mi közösen kife, eh, kifejezett akaratunkkal szemben. Tévedés lenne azt hinni, hogy eh, geopolitikai döntést kényszerítünk Moldáviára. Ön, önkéntes döntésükön alapá, alapul, a határ mindkét oldalán demokratikusan megválasztott képviselők intézik, és a gazdasági lehetőségeken alap, alapul, amelyet nem kényszerítünk rá Moldáviára, hanem ők választják. Mi vagyunk azok a partnerei Moldáviára, Moldáviának azért, hogy ezt létrehozhassuk. önbeteljesítő jóslat válhat ebből, hogyha, e, hogyha folyamatosan ezt hang, hangoztatjuk. Mi nem ezt tesszük hiszen nem azt kényszerítjük oldalára, hogy bárkivel felszámolja a kapcsolatait, saját döntésükön alapul. Köszönöm szépen, szívesen visszatérek a többi részletre, hogyha arra szükség van. Ezért tehát nem támogatom a Scholz módosításokat, kivéve a kettes számú, azt hiszem, amit először említettem amely nagyon elfogadható. Köszönöm szépen. Thanks a lot. And now the shadows. Köszönöm, most pedig az tevő készére Winkler úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Először is köszönöm a jelentéstevőnek a bevezetőjét és az elvégzett munkát, és köszönet természetesen a módosítókért is mindenkinek. Szeretném felidézni, hogy mit is tettünk a szakbizottságban az elmúlt néhány években. Ennek fényében emlékezni kell arra, hogy Moldova többször is a napirendre került az elmúlt három évben. Talán még jobban is, mint Grúzia, Ukrajna és egyéb keleti partnereink. Mi az Európai Parlament és annak az Európai Uniónak a különböző testületei a külső intézkedések szolgálata, és így tovább. Az elmúlt hónapokban tárgyalásokat folytattak a keleti partnereinkkel, és próbáljuk egy kicsit követni az Európai Unió keleti határain zajló eseményeket. Az Európai Parlament nagy politikai többséggel szinte konszenzussal döntött úgy, hogy egy gyorsított eljárást folytassunk le Moldovával kapcsolatban, és meghatároztunk egyfajta üzenetet is a tagállamok felé, hogy késlekedés nélkül ratifikálják a megállapodást. Természetesen mindig is van politikai kontextus a döntéseink mögött. A politikai kontextus e pillanatban ugye nem más, mint a moldovai választások, amelyek november 30-án tartanak euh, alig kettő hónap múlva. Hogyha a parlamenti eljárások, és ez a szakbizottság is jóban hagyja az ügyet, majd a frakciók is, akkor lehetőségünk lesz arra, hogy november 12-én, 13-án plenárison szavazzunk erről a dossziéről, majd az utolsó pillanatban ugyan, de nagyon hangsúlyos politikai jelet tudunk küldeni a partnereink felé. Magam részéről a feltételes alkalmazásra vonatkozó javaslatot támogatom. Úgy gondolom, hogy ha visszautalok az elmúlt három, két-három-négy évben hozott döntéseinkre, mindig is jelentős többséggel fogadtuk el a döntéseinket, a szakbizottságban e, a, a Moldovai Köztársaság úgymond európai felével kapcsolatban, és remélem, hogy ezt a fajta többséget meg tudjuk e, őrizni az új szakbizottságban és az új e, kollégáinkkal. Ami a módosítókat illeti, ezeket át gondoltuk, nyilván nem akarunk mindenen végigmenni. A néppárt el tudja fogadni azokat a módosítókat, amelyek az európai megközelítést általában tükrözik azzal kompatibilisek. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, alelnök úr. Megadom a szót a másik, a elnökünknek. Köszönöm, elnök úr. Túl sokat nem tudok hozzáadni a témához. Moldova az Európai Unió hokterében áll már sok éve. Természetes, hogy megpróbáljuk Moldovát az megállapodások, szerződések rendszerében elhelyezni, remélve, hogy mind az Európai Energiaközösség, mind az EU rendszerein belül erre sor kerülhet, erre a fajta integrációra és szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnknek is, mert nagyon felelős és jó munkát végzett. És úgy gondolom, hogy mint szakbizottság eh, ennek megfelelően fogunk szavazni, és köszönöm. Jetzt wäre eigentlich Olli Rehn dran, aber Marike... Hm? Olli Rehn lenne eh, soron, de Marike kapsz. Talking on behalf... Olli Rehn nevében eh, illetve természetesen együtt a liberálisok nevében is fogok általában beszélni. Szeretnék mi is köszöntet mondani a jelentéstevőnek és azoknak a kollégáknak, akik építő módon együtt működtek. Nehéz folyamat volt ez a tárgyalás, mert Moldovában a három kormány válság is bekövetkezett, és lehet, hogy a választások után ugyancsak egy bonyolító, bonyolító helyzet kerülhet állhat elő, de fontos, hogy a gazdasági kihívás jelentő időszakokban is folytassuk a politikai munkánkat, hiszen a kereskedelmi politika eh, segíthet az embereknek az életminőség javításában, hozzájárulhatunk egyre több országban a, a növekvő eh, jóléthez. Bízunk abban, hogy ez a jövőre is vonatkozik, és Moldova népe is jobban fog élni, hiszen ez az ország Európa egyik legszegényebb országa jelen pillanatban. Eh, azok a rendelkezések, amelyek új export-import lehetőségeket biztosítanak egy kiszámítható, stabil piacon, és ami lehetővé teszi sok termék esetében a import illetékek, vámok eltörlését lehetőségeket jelent, azonban vannak továbbra is kihívások, és sok mindent meg kell valósítani még. A megállapodás akkor értelmes, ha mindkét fél végrehajtja több rendelkezést tartalmaz, e, Moldova kereskedelmével és kereskedelmi politikájával kapcsolatos e, módosítások, reformok tekintetében. Egyfajta harmonizációt jelent ez az EU e, joganyagával, az közösségi joganyaggal. És ezek meggyőződésünk szerint a befektetési és a kereskedelmi viszonyokat javítani fogják úgy gondoljuk, hogy további kereskedelmi liberalizálásra van szükség, és már látjuk az energiaágazatban, hogy milyen előrelépést jelentett, hiszen oldova 100%-ban gázfüggő volt a Gazprom felé, azóta viszont már Eh, más forrásokból is hozzáfér a eh, gázvezetékek megfelelő összekötésének köszönhetően, eh, és 380 dolláros ezért köbbentegredi árról beszélhetünk már. Helmut Scholz, köszönöm elnök úr, köszönetet mondok a jelentéstevőnek módosításainkat illető megjegyzéseit ről néhány dolgot szeretnék előre bocsájtani. Persze tudatában vagyunk annak, hogy egy társulási megállapodás egy fejezetéről beszélünk, amelynek messzeható kihatásai lesznek a moldáv gazdaságra, de az EU gazdaságára is. És pontosan ebből a szempontból próbáltuk meg ajánlattevő véleménytervezetét egy kicsit átfésülni, és bizonyos következmények, amelyek rövid, illetve középtávon adódhatnak a moldáviai emberek számára. Ezekre hívtuk fel a figyelmet. Nem tettük világosan, hogy a nem mondtuk azt, hogy elutasítjuk a Moldáviával folytatandó kereskedelmet, vagy nem akarunk társulási megállapodást, hiszen Moldáviában egy többségi vélemény van ezen kereskedelmi és társulási megállapodás mellett. Maritja már utalt arra, hogy a tárgyalások során háromszor változott a kormány Moldáviában, tehát ez mindenféleképpen kérdéseket vet fel az ország jövőbeli gazdasági orientációját és politikai orientációját illetően. Éppen ezért azt hiszem, hogy az INTA szakbizottságnak teljesen meg kell vizsgálnia, hogy az emberek szemére milyen rövid és középtávú hatások adódhatnak ebből a megállapodásból, hiszen novemberben Moldáviában választásokat tartanak. Amit nem tudok megérteni az az, hogy elutasítják a 14-es módosítónkat, ott ugyanis azt emeljük ki, hogy az Európai Parlament tagjaiként tudatában vagyunk a megállapodás rövid és középtávú hatásainak a moldáviai polgárokra, különösen a foglalkoztatási helyzetet illetően. Moldávia egy olyan ország, ahol 100 eurós az átlag jövedelem, tehát itt nyilvánvaló, hogy ez a megállapodás nagy kihatásokkal járhat a foglalkoztatásra, azáltal, hogy az európai termékek egy erőteljes konkurenciát jelentenek majd, jelenthetnek a moldáviai piacon. És ezt is felelősségteljesen kifejezésre kell jutatnunk. Aztán itt van a nyeszteren túli területekhez való viszonyulás. Én ezzel kapcsolatosan is benyújtottam egy módosítót, és jó lenne, hogyha a jelentéstevő ezzel kapcsolatban tudna még valamit mondani. Frakcióként támogatjuk más kollégák módosítóit, akik különösen a KKV-k lehetőségeit akarják erősíteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most a zöldektől nincs elnék jelentéstevő, és Zsanik. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a jelentéstevőnek a fejtegetései komolyságát. Az egyik nyelvről áttérünk a másikra. Jó lenne, hogyha a biztos jelölt a szakbizottság előtt hasonló komolysággal nyilatkozna meg. Nos, ami a szöveget illeti. Az önök számára ezek a megállapodások igencsak összetettek, hiszen támogatjuk a társadalmi megállapodások elvét, azt az elképzelést, hogy erős közelítést kell elérni az aki kommunitárhez Moldáviában, és különösen a jogállamiság, demokratikus szabályokra vonatkozó kitételeket, amelyek az ilyenfajta megállapodásokhoz társulnak. Ugyanakkor ö, itt alapvetően kereskedelmi megállapodások kiátszanak szerepet, és azokon keresztül vizsgáljuk ezen megállapodásokat, nem pedig politikai szemszögből. Módosítókat jutottunk be a kiigazítások költségeit illetően rövid távon a modern gazdaságban, itt erőteljesen figyelembe vesszük azt a szociális kihatást, amely ebből a megállapodásból eredhet, hiszen az EU-hoz való közeledés nyilvánvaló, hogy szociális költséggel is járhat, ezt figyelembe, figyelembe kell venni. ennek köszönöm az EFDD részéről. Ah, köszönöm. Köszönöm a munkáját alapjaiban egyetértünk a jelentéstevő által elmondottakkal, csak azt szeretném kiemelni, hogy bizonyosan mm, kedvező kihatása járhat a moldáviai társadalomra ez a megállapodás, de az EU még egyszer reformokat kér egy olyan országtól, amely nem része az EU-nak és így a megszorításokat mondhatni exportáljuk a határokon kívülre, noha láthattuk, hogy milyen problémákat okozott a megszorítás az EU-n belül. Ezzel kapcsolatosan meg kellene gondolnunk még a dolgokat. Ennök, Solc úr, Solc úr, egészen röviden egy szempontot elfelejtettem, amely fontos volt számomra, a jelentéstevő is felvetette, itt pedig a, az Eurázsiai Unióval való gazdasági kapcsolatokról van szó. A módosítomban, amit benyújtottam, főként arról van szó, hogy meg kell találni az útját annak, hogy a hagyományosan összefonódott gazdaságokat, ami Moldáviára is vonatkozik, és természetesen más országokra is, amelyekkel jelenleg aláírtuk szabadkereskedelmi megállapodást, mint Ukrajna és Grúzia. Tehát, hogy legyen lehetőség arra, hogy megtaláljuk az útját annak, hogy az Eurázsiai Unióval továbbra is folytathassák a gazdasági együttműködés beleértve Oroszországot. Tehát EU-ként hozzá kell, hogy járuljunk a híd veréshez e tekintetben. Nagyon fontos, hogy ne vagy-vagy orientációt alkalmazzunk, és így választás elé állítsuk ezeket az országokat, hanem párbeszédet kell kialakítani, amely az eurázsiai országok országokkal való gazdasági kapcsolatok tovább folytatását lehetővé teszi ezen országok számára. Ennek is tudatában kell lennünk. Elnök nincs további hozzászóló. Az Európai Bizottságnak adom meg tehát a szót. Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Ami a társulási megállapodás kereskedelmi részét illeti, tehát a ö, mélyreható ö, szabadkereskedelmi megállapodásról van szó, úgy vélem, hogy a jelentéstevő nagyon jól foglalta össze a helyzetet, talán kicsit kiegészíten, ami az aggodalmakat illeti, melyek a sok terápiára irányulnak, amit felvetődött, aztán itt van még az aszimmetrikus liberalizáció, a Moldávia egyes ágazatokat illetően fenntartja a védelmet, itt a mezőgazdasági termékekre gondolok, és azonnal hozzáférhet az európai piachoz, viszont ezen a területen ez az megállapodás lehetővé teszi Moldávia szemére, hogy az európai szolgáltatási piachoz is hozzáférjen, tehát semmiféleképpen nem jön létre ezáltal egy sok és bizonyosan nem, lehet, hogy lesznek változások bizonyos ágazatok számára, de nem sok. A reformprogramjában moldáviai köztársaságot támogatnunk kell. 400 milliós eurós költségvetésünk van három évre, 204 millió a mezőgazdaságra és a KKV-k fejlesztésére is a Moldáviai Köztársaságban szintén forrásokat irányoztunk elő. Ez tehát egy olyan megállapodás, amely Moldávia a lehetővé teszi, hogy modern jogi keretet alakítson ki, és ez a teljes és méreható szabadkereskedelmi megállapodás célja. A megállapodásban semmi nincs, amely a megszorítási politikára vonatkozna, vagy ehhez kapcsolódna, mert ami a gazdaságpolitikát illeti. Itt ez a kereskedelmi politikát illeti, de nem a moldáv gazdaságot. Aztán fontos még itt az Oroszországhoz, illetve az Euróázsiai Unióhoz fűződő kapcsolat. A megállapodásban semmi nincs, sőt ellenkezőleg, amely megakadályozna Moldáviát abban, hogy továbbra is éljen az Oroszországhoz vagy más partnereihez fűződő privilegizált viszonyból adódó előnyökkel. Sajnálatos módon Oroszország döntött úgy, hogy embargót mond ki egyes moldáv mezőgazdasági termékekre, mint ahogyan európai mezőgazdasági termékekkel kapcsolatban is ezt megtette. Tehát bizonyosan ez Oroszország szabad választása, hogy Moldáviára nyomást gyakoroljon. Ami pedig a nyeszteren túli területet illeti, három éve zajlanak a viták a nyeszteren túli partnerrel, javasoltuk, hogy vegyenek részt a tárgyalásokban. Ezt többé-kevésbé meg is tették, és remélhetőleg lesznek megoldások, ahogyan önök ezt tudják, a preferenciális intézkedések 2015-ig fennállnak, ezekből részesedhet a nyesztelen túli terület, és 2015-re remélhetőleg csatlakozhat majd ehhez a megállapodáshoz. Nem készíthetünk természetesen rájuk preferenciákat vagy megállapodásokat, hogyha egy adott régió ezekből nem kíván részesedni. Köszönöm, elnök, köszönöm. Egészen röviden a jelentéstevő kap szót. Yes, brief. Röviden a nyesztelen túli területekről és a hídépítésről az Eurázsia Unión belül. A nyeszteren túli területet, illetően a rövid, történet rövid, e, e, erősíteni szeretnénk a szuverenitást a nyeszteren túli területekben, hiszen Moldávia a egyezmény része, és hogyha a nyeszteren túli politikai, gazdasági öm, egységek ebből hasznot szeretnének húzni, akkor nekik is el kell fogadniuk a moldáviai ö, szabályokat, amelyeket mi elismerünk. Az a valószínűség, hogy, ez a, ö, hogy a nyesztelen túli területeken az egyezmény nem ö, ö, bonyolítja a helyzetet, ami pedig a hídépítést illeti, valamint Moldávia el nem vágását a partnereitől, nem mi égetjük fel a hidakat, hiszen mi építjük azokat, és hogyha Oroszország büntetni akarja Moldáviát, vagy más partnereket a velünk fenntartott viszonya miatt, akkor mi nem javasolhatjuk azt, hogy mi vagyunk a felelősek emiatt. Ezzel az egyik alapvető elvét sértenénk meg a liberális nyugati társadalomnak, hogy tehetjük azt, amit szeretnénk. Nem az áldozatot szabad hibáztatni azért, amit valaki más követett el. Hisz ez nem lenne tisztességes eljárás. Ez az egyezmény tehát nem követeli Moldáviától, hogy bárki más e, el, el a hideket hagyományos partnereivel. Mi magunk is normális gazdasági politikai viszonyt szeretnénk létrehozni Oroszországgal akkor, hogyha Oroszország elfogadja a játékszabályokat nemzetközi politikában és a WTO-ban, gazdasági szférában, hogyan is kérhetnénk egy másik eh, partnertől, hogy elszakadjon Oroszországtól. Ha Oroszország tisztességesen viseked, viselkedik, mi sem szeretnénk elszakadni tőlük, hogyan kérhetnénk ezt másoktól. Hiba lenne tehát eh, ezzel érvelni. Köszönöm szépen. Világos ütemtervünk van, szeptember 25-én volt az első vita, 29-én volt a határidő, a módosítók benyújtását illetően ma szavazunk, az AFET október 16-án szavaz, és aztán Strasbourgban a plenárison a jelentésről szavazhatunk majd. Áttérek a következő napi rendi pontra, ez az ötös számú, itt arról van szó, hogy hozzá kell járul, járulnunk ahhoz, hogy Horvát köztársaság részt vegyen az európai gazdasági térségben. Lambsdorff lenne jelentéstevő nincs itt, Maricia kap szót. Thank you very much. Köszönöm szépen. Alexander Lambsdorff nevében szeretném a következőket elmondani, aki a jelentéstervezetet benyújtotta, amely egy technikai jellegű javaslat, az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményet 92-ben írták alá, 94-ben lépett hatályba, de a horvát köztársaság csatlakozásai szerződése érdemében ő is csatlakozik az Európai Gazdasági Térséghez. Azért, hogy Horvátország részt vehessen ebben a térségben, a tanács döntése azt szeretné elérni, hogy egyezmény jön létre a horvát köztársaság részvételéről az Európai Gazdasági Térségben. Kettő, hogy az egyezményhez csatlakozó jegyzőkönyv kitevegyen a norvég pénzügyi mechanizmusokra is 2009-től 14 ig a horvát köztársaság részvételének következtében az európai gazdasági térségben három, az egyezményhez csatolt jegyzőkönyv, amely Európa és a Izland között jött létre, ugyanezre vonatkozik, valamint a Norvég köztársasággal kapcsolatban is Horvátország csatlakozását követően. Az EA egyezmény az Európai Unió három szabadkereskedelmi társasági gazdaságát Izlandot, Liechtenstein és Norvégiára terjed ki, és lefedi a négy szabadságot, a, a, a mozgásszabadságot, a tőkemozgásszabadságát, emellett az egyezmény kiterjed fontos egyéb területeken zajló együttműködésre, fejlesztés, oktatás, szociális politika, környezetvédelem, szociális védelem, kultúra, turizmus a horizontális politikákban. Az egyezmény egyenlő jogokat biztosít a belső piacon és a gazdasági szereplőknek is. Alexander Lansdorf úgy, véli, úgy véli, hogy Horvátország részvétele az európai gazdasági térségben természetes következménye Európai Uniós csatlakozásának, ezért az a helyes, hogy csatlakozás után egy évvel a megfelelő jogi lépéseket tegye meg a tanács és a bizottság, hogy ezt a részvételt lehetővé tehesse. Ennek értelmében Alexander Lansdorf azt reméli, hogy a bizottság támogatja ajánlását, amely ugye, mint mondtam, technikai jellegű. Uh, Árnyék előadók következnek. Fabrix úr, aki itt van, remek, parancsoljon. Nincs hozzáfűzni valója? Rendben. David Mary? jelentést tevünk ma délelőtt nem tud itt lenni, viszont megkaptam a dokumentumot tőle. Lényegében azt mondta, hogy az SND támogatni fogja ezt az anyagot, nincsenek problémáink velünk. Elnök, ECR, köszönöm elnök úr. Mint általában szinte kötelesek vagyunk a horvát csatlakozást teljes mértékben kiteljesíteni, úgyhogy támogatnunk el, és az én frakcióm is teljes mértékben támogatja és javasolja az egyetnek a támogatását Horvátország európai gazdasági térségben való részvételével kapcsolatban mindhárom területen. Elnök Gue nevében adom meg a szót a felszólalónak. We support, uh... Köszönöm, támogatjuk a javaslatot. Elnök, köszönöm szépen. Borelli úr. az EFD részéről. Okay, okay. Mikrofon nélkül nem hallottuk sajnos a nyilatkozatot. Egyelőre senki nem kapcsolja be a mikrofonját. Ah, excuse me. So. Elnézést. Senki nem kért szót, úgyhogy megadom a szót a bizottságnak, Nita asszonynak. Good morning everyone. Uh... Úrnak. Jó napot kívánok! A bizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a támogatásuk uh, vonatkozásában. Uh, nyilván uh, Horvátország csatlakozott az EU-hoz egy évvel ezelőtt, úgyhogy ideje, hogy minden tekintetben teljes jogú tagá váljanak a teljes európai megállapodási rendszerben. Köszönöm szépen még egyszer a támogatásukat. Elnök, köszönöm. Jelentéstevőnek adom meg a szót akkor. Köszönöm, úgy gondolom mindent elmondtam, amit szerettem volna. Thanks a lot. So... Köszönöm szépen a határidőt. Október 10-ére volt kitűzve. a módosítók benyújtásának határideje november 5-e, november 6-a a szavazás, a plenáris szavazás pedig decemberben Strasbourgban fog megtörténni elvben. E, akkor szavazunk, illetve elnézést, először a hetes napi rendi pont, a figyelemmel követő csoportok. A koordinátorokkal arról vitáztunk, hogy a monitorozó csoportokat újra hozzuk létre. A jó gyakorlat, amelyet gyűjtött az EU ezen föld országaival, ezt tovább kell követnünk, mégpedig egy zárt keretben. És még néhány horizontális monitorozó csoportot is létre kívánunk hozni, hogy a nagyobb szerződéseket, mint például ezt is fel tudjuk dolgozni. Szinte állandó, állandó szinte az összes állandó jelentéstevő és árnyék jelentéstevő kinevezésre került a politikai frakciók részéről, és a neveket majd közé tesszük, valamennyi képviselő megismerheti ezeket, illetve szeptember 26-án ez már megtörtént, így módon az átláthatósága tekintetben adott mostanáig csak az USA, usa folytatandó tárgyalások monitorozó csap csoportja ülésezett, de van még két másik monitorozó csoport, amelynek már van ütemterve, az egyik ma ülésezik Vietnámmal kapcsolatosan, egy másik pedig holnap Ecuadorral kapcsolatosan, illetve a Kolumbia-Peru megállapodáshoz való csatlakozással kapcsolatosan. A az USA-val foglalkozó monitorozó csoport természetesen nagyon hamar összehívásra került, mert a TTIP megállapodással kapcsolatos tárgyalásokra a múlt héten is sor került, tehát szeptember 25-én volt egy előzetes briefing ennek a monitorozó csoportnak azon fejleményekkel kapcsolatosan, amelyek a hetedik tárgyalási fordulóban zajlottak Washingtonban. Egyes nagyon fontos tartalmak, amelyek ellentmondásosak voltak, azok nem kerültek tárgyalásra, mint például a közbeszerzések kérdése, de egyes szabályozással kapcsolatos dolgok felvetődtek. Elmondhatjuk tehát a washingtoni tárgyalási fordulót követően, hogy a monitorozó csoportban lezajlott viták a helyes irányba mutatnak. Nem voltak törések, egy folyamatos megbeszélés zajlik, illetve tárgyalások folyamatossága biztosítva van. A jövő héten lesz egy újabb briefing ennek a monitorozó csoportnak, tehát az USA-val foglalkozó monitorizáló csoportnak hogy ez napra kész legyen továbbra is ez a csoport, és más üléseket is összehívunk majd, hogyha a, az aktuális események erre ösztönöznek minket. Illetve új ilyen csoportokat is létrehozunk majd. Azt hiszem, hogy a monitorozó csoportok gyakorlata helyes, hogy szorosan nyomon tudjuk követni az egyes tárgyalásokat. Ennyi volt részemről a közlendő. Van-e az önök részéről észrevétel Helmut? Helmut Scholz, köszönöm. Csak azt szeretném elmondani, hogy az Ecuadorral kapcsolatban monitoring csoport holnap tízkor ül össze, és erre a lehető legtöbb képviselőt szeretném meghívni a szakbizottságból vegyenek részt ezen a nagyon fontos monitoring csoportülésen. Másfelől kaptak információt a hetedik, a washingtoni hetedik tárgyalás TB tájékoztatásáról ezt is megkapták. Nem olyan világosak a határidők, majd kedden vagy szerdán megpróbálunk egy időpontot kapni Zahra örömmel megerősítem, hogy a monitoring csoport első ülésére ma fog sor kerülni a szakbizottsági ülést követően. Köszönöm. Nagyszerű. Dann sehe ich jetzt keine. Mivel nincs további hozzászóló, az órámon 10 óra, óra van, 10 órát mutat az órám, tehát akkor kezdjük is meg a szavazást. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy mindenkinek szüksége van a szavazó kártyára, és feltételezem, hogy a politikai frakciók csak annyi szavazatot fognak leadni, mint amennyi tagjuk itt a szakbizottságban van. Akkor nézzük az első szavazást. Ez a társulási megállapodásra kapcsolatos szavazás. Egyrésztről az Atomenergia Közösség, másrésztről a Moldovai Köztársaság között. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás, csak egy szavazás lesz. Lezárom a szavazást. Itt is van az eredmény. 35-en szavaztak, 29-en mellette, egy tartózkodás és öt ellenszavazat érkezett. Áttérünk a következő szavazásra. Itt megint csak a társulási megállapodás megkötéséről van szó. Ezúttal nem az atomenergia közösség, az egyik részes fél Szavazzunk először is a 13-as módosítóról az egyes bekezdése vonatkozik, ez Solc úr tollából származik a módosító két részben szavazunk. Az első rész ki van mellette, ez most kézfelemeléssel zajlik ez a szavazás, ki van telt mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es módosító a kettes bekezdéshez, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 15-ös módosító Kaspari úrtollából, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os módosító Janik Zsadó tolából ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es módosító Kaspari úr a szerző, ki van mellette, ellene tartózkodás Elfogadva. 18-as módosító, Kaspari úr a szerző, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 19-es módosító, Zahradil úr a szerző, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 20-as módosító a 4A bekezdéshez, az új bekezdéshez Solcura szerző mellette ellene tartózkodás elutasítva. A egyes módosító az A preambulumhoz mellette ellene tartózkodás elutasítva. Kettes módosító az új AA preambulumhoz Solcor szerző mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt elektronikusan. Kettes módosító Solc szerzője. Megnyitom a szavazást, most lezárom a szavazást. 21-en mondtak igent, 16-an nemen, nemet, ezzel elfogadtuk ezt a módosítót. Nézzük a hármas, Solcóra a szerzője, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Négyes módosító Solcóra szerzője, ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös módosító Zahradil úr a szerzője mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hatos módosító Solc úrtollából mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hetes Solc a szerző mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosító Zahradilóra szerzője ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kilences módosító Solcúra szerző mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Tízes módosító Solc szerző mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es módosító Majsa úra szerzője mellette ellene tartózkodás elfogadva. Végül 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nézzük az záró szavazást elektronikus formában, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény 32-en mondtak igent, egy ö, tartózkodás és öt ellenszavazat. Gratulálok a jelentéstevőnek. Ezzel a szavazást mára befejeztük, és áttérünk a tízes napirendi pontra, ahol is a Nouvelle Foodról, az új élelmiszerekről van szó. Ezen szakbizottság számára nem biztos, hogy ez egy mindennapos téma. Inkább kereskedelmi témákról van szó. Ennek ellenére az új élelmiszerekkel kapcsolatos téma egy fontos kérdés, amely sok kereskedelmi kapcsolatban szerepet játszik, Örülök, hogy a jelentéstevőnek most itt megadhatom a szót, aki pedig Kirtan Darling asszony. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Először is az a véleménytervezet, amelyet meg megvitattunk, az az újszerű élelmiszerekkel kapcsolatos rendelettel kapcsolatos vitához tartozik, eh, ahol valójában nem mi vagyunk a felelős szakbizottság, hogy némi hátteret adjak Eh, az NB csak által vezetett eh, vitában, ugye 97-es eh, jogállapotra megyünk vissza, amikor is születtek szabályok az, az új élelmiszerek piacfogadásával kapcsolatban annak céljával, hogy ez a folyamat hatékonyabb legyen, miközben megőrizzük az élelmiszerek biztonságos voltát. Elnök, kedves kollégáim, kedves szeretném, hogyha csöndben maradnának, vagy pedig elhagynak a termet. Köszönöm. A lényeg az tehát, hogy az a folyamat maga hatakonyab legyen, miközben továbbra is megőrizzük a magas szintű európai szintű gazdaság, élelmiszerbiztonsági standardokat. Nos, az új élelmiszer az, amit 97. május 15-ig nem használtunk emberi táplálkozásra. Nagyon sok termékről van szó, nananyagokat tartalmazó élelmiszerekről, bizonyos vitamin kiegészítőkről, illetve valamint a kanóla magot is ide sorolhatjuk. A bizottság az új élelmiszerek definíciójából kivonja a klón, klónozott terményeket és az alakból készült élelmiszereket ez a bizottság új kísérlete arra, hogy a 97-es rendeletet módosítsa, miután eh, a korábbi próbálkozás 2011-ben az egyeztetés során eh, elbukott. Eh, a klónozás ügye kapcsán úgy gondolom, hogy a vélemények hamarosan el fognak hangzani, és meg is tudjuk ezeket vitatni a szakbizottságunk előtt, és úgy gondolom, hogy majd két további véleménytervezetet is előadhatok itt az MV, mint felelős szakbizottság el fogja fogadni az Európai Bizottság új megközelítését, és eh, a jelentés tervezetben a nemzetközi kereskedelmi szabályzatot is figyelembe veszük majd. Itt most harmadik országokból importált élelmiszerekről is szó lesz. Eh, ezek rendkívül eh, fontosak a kereskedelmi partnereink számára, miközben számunkra ezek újdonságot jelentenek. A bizottság Véleménye szerint eh, fontos, hogy itt megfelelő élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket eh, foganatosítsunk, és támogatjuk is a bizottság javaslatát annak érdekében, hogy egy gyorsított eljárást tudjunk e termékek tekintetében végrehajtani, lefuttatni. A bizottság javaslatát azonban lehet még tovább csiszolni. Az egyszerűsített piac eh, bedobási, piacra bocsátási szabályokat úgy kell meghatározni, hogy ezek ne legyenek fölösleges piac korlátozó akadályok. Világosá kell tenni, hogy az Európai Unió milyen információkat vár el annak alátámasztására, hogy a termék biztonságosan használható. A bizottság ugyanis nem e, e, világosan fogalmaz, amikor e, azt mondja, hogy 25 éven keresztül a népesség nagy részének élemezésében szerepet játszó termékekkel kapcsolatos dokumenttapasztalatokat kell benyújtani. Én úgy gondolom, hogy egyes 1-es, 3-as, 7-es és 10-es módosítók ezeket túlságosan és általánosan megfogalmazott elveket sokkal pontosabb az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség által megfogalmazott szövegekkel váltaná föl. Ami a hagyományos ételek, élelmiszereket illeti harmadik országokból, itt ugye foglalkozunk mind a feldolgozott, mind a nem feldolgozott élelmiszerekkel. Ezen kívül vannak módosítók, amelyek a delegált aktusokkal e, e, kapcsolatos, hogy inkább ezeket alkalmazzuk, mint, mint a bonyolultabb klasszikus eljárást. 4-es, 5-ös, 6, 8, 9-es, 11-es módosítókról van szó, és végül a 12-es módosító bevezet egy jelentéstételi kötelezettségek. Ennek érdekében a bizottság és a parlament visszajelzést kaphat az új rendelettel kapcsolatban, különösen az új egyszerűsített eljárásban ami ugye a harmadik országokból érkező hagyományos élelmiszerek behozatalát illeti. Ezzel úgy gondolom, hogy eh, elmondhatom, hogy eh, nagyjából összefoglaltam mindent, és remélem, hogy építő jellegű vitára kerül sor valamennyi frakció eh, jelentéstevőjével és árnyék Köszönöm, mondja az elnök. Úgy gondolom, hogy ez egy fontos ügy. Különösen az Egyesült Államok csatlakozását a TTIP rendszerhez. Úgy gondolom, hogy ott is napirenden lesz majd az új élelmiszerek kérdése. A néppárti jelentés, árnyék jelentéstevőnek adnám meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen a kolléganőnknek, nagyon érdekesen fogalmazta meg, hogy mi is a helyzet. Úgy gondolom az új élelmiszerekkel kapcsolatban nagyon fontos bizottságunk számára állásfoglalni, hiszen az egyik célunk az az, hogy deregularizáljuk, egyszerűsítsük ezeknek az élelmiszereknek a kereskedelmét, különösen a hagyományos ételeket, élelmiszereket, illetően harmadik országokból származóan. Nagy a kereset ezekre az élelmiszerekre, és fontos számunkra, hogy egyrészt lehetővé tegyék ezeknek a termékeknek a megjelenését az európai piacokon, másrészt fontos, hogy ezeket úgy lehessen elfogyasztani, hogy ez ne jelentsen veszélyt, tehát biztonságos legyen a jelentés. Fontosabban ez a szabályozás javaslat eh, egy gyorsabb eljárást javasol, a harmadik országból származó hagyományos élelmiszerek tekintetében, ahol dokumentált a történetileg a biztonságosságot ezeknek a termékeknek, ott az európai piachoz könnyebben hozzájuthassanak az a bejelentési értesítési eljárás egyszerűsítével. Úgy gondolom, hogy valóban lehet módosítókat benyújtani ennek érdekében, hogy itt az élelmiszer célú felhasználás dokumentált hagyományos biztonságoságra voltam, vonatkozóan valóban pontosabban lehetne fogalmazni. Úgy gondolom, hogy az a hivatkozás, hogy a népesség nagy részének étrendjében már régóta jelen van ez a termék, ez túlságosan homályos megfoghatatlan. Úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a bizottság az EFSA irányelvekkel kapcsolatban is, ezeknek a normáknak a tartalmával kapcsolatban is sokkal konkrétabban fogalmaznak. Köszönöm szépen. Köszönöm az ECR részéről, Emma. Uh, thank you. And to our Köszönöm elnök úr és az előadónak is nagyon itt az ideje, hogy megvizsgáljuk az új élelmiszereket az Európai Parlamentben is. Remélem, hogy a klónozást leválasztották róla, ez a lehetőség, hogy végre Észrevettem, hogy a, az EU döntéshozatali eljárása akadályokat teremtett, és most olyan helyzetet teremtett, amelyben az élelmiszert um, kérdését harmadik országokban korlátozták bevotalat eh, lehetőségét, hiszen a hatályban lévő eh, szabályok mindenek útjában álltak. De a KKV-k is erőnt kovácsolhatnak az ilyen új, új termékek kereskedelméből, e, és szeretném, hogyha az EU ebben az irányba hal, haladna. Ez az új rezsim éri el azt, hogy jobban védjük a saját piacainkat, és és eh, előnyt kovácsolhatunk egy nyitottabb rendszerből. Eh, ennek érdekében nagyon egyetértek nagyon sok módosítással, amelyeket benyújtottak. Fentartásaim vannak azonban az egyes, eh, a 11-es preambulum bekezdés módosítását illetően, amely a élelmiszerbiztonsági hatóságra vonatkozik, mert ismerem azt a helyzetet, amelyben mindig is lesz egy elsőfokú bíróság, és ahelyett, hogy egyszerűsítenénk a rendszert, további bürokráciát teremtünk. Továbbá, további forrásokra is szükség van ehhez. Ezzel úgy letehelnénk az FSA-t, hogy költségvetési ö, kiegészítésre lenne szükségük. Szerintem a folyamatot kéne inkább egyszerűsíteni a helyet, és arra kéne koncentrálnunk, amit a bizottság javasolt, azaz, hogy ö, be, meg kell határozni azokat az élelmiszereket, amelyeket a harmadik világban ö, fogyasztanak, és a jelenlegi rendszerben, hogyha tagállami szinten probléma van, akkor az FSA-ra hivatkoznak, és ez a legjobb eljárási mód óvnék, tehát az, e- a, a, amiatt, hogy túl, túl sok teret rakjunk az FSA-ra. Köszönöm. Szárnyi ez asszony kap szót az Alder részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is köszönetet mondok a jelentéstevőnek véleménytervezetéért. Úgy vélem, hogy nagyon fontos a további pontosítás az új élelmiszerek meghatározását illetően hiszen itt vannak egyrésztről a harmadik érelmi, a hagyományos élelmiszerek a harmadik országok részéről, amelyek ott ismer, jól ismertek, nem tudom, itt különféle példákat lehet felhozni, mint a kia, vagy különféle olajak. Nos, mindenféleképpen itt további pontosításra van szükség ezen új élelmiszerek meghatározását illetően. Itt az élelmiszer biztonság, az egészség nagyon fontos. Itt utalhatok a transatlanti szerződés példájára is, az európai társadalom modellje nagyon fontos, amely az élelmiszerbiztonságot megőrzi, és nem követel hibákat a jövőben is sem, sőt a fogyasztók egészségét jövőben is garantálja. Tehát itt egy rövid és hosszú távú biztonságról egyaránt szó van, mindkettő nagyon fontos. Módosítókat nyújtottam be négy fő ponttal kapcsolatosan egyrészt emlékeztetni szeretnék az elővigyázatosság elvére, amely továbbra is uralkodó szerepet kell, hogy játszon ezen új élelmiszereket illetően. És továbbra is ezen elv kell, hogy a jogalkotásunk középpontjába kerüljön. Itt a nyomon követhetőséget is garantálni kell a származási országokban, ezt világosan ki kell jelenteni, és ennek érthetőnek is kell lennie ennek az elvnek, azon személyek szemére, akik érdekeltek ezen termékek iránt. Harmadsorban a klónozott élelmiszereket teljes mértékben ki kell zárni, ezt kifejezetten ki kell jelenteni, hogy mindenféleképpen a jövőbeli szöveg ezekre ne vonatkozzék. És egy negyedik pont, azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha együtt elgondolkodnánk azon, hogy hogyan lehet a kodexben az EU befolyását erősíteni, amely ugye nemzetközi sztenderdeket dolgoz ki az élelmiszerek minőségét és biztonságát illetően. Tehát ö, ö, ott ö, az összes ország ö, képviselve van, és fontos lenne ezen ö, grémiumban az EU befolyását erősíteni. Elnök, köszönöm. Ö, Miller asszony következik. Dank Voorzitter, ik kan instemmen met... Köszönöm, elnök úr. Egyetértek eh, Könyv Darling asszony módosításával is hangsúlyozni szeretném, hogy a fogyasztóvédelem és az élelmiszerbiztonság a legfontosabb kiindulópont. A parlament álláspontját eh, alá kell támasztani, meg kell vizsgálni, vizsgálni ezeket az élelmiszereket, és azt gondolom, hogy ezt a delegált eh, jogi aktusok keretében kell elvégezni. Szeretném azt elmondani, hogy a belső, az Egyesült Államok és Kanada belső piacán, a TTIP-el kapcsolatban ez a javaslat akár fenyegetést is jelenthet, mert a termékek eredetét kell megvizsgálni. Ezek olyan kérdések, amelyek fontosak, és hangsúlyozni szeretném, hogy a javaslat és a egyezmény tervezett összefüggését nagyon figyelemmel kell kísérni. Köszönöm. Köszönöm. Zsanika a zöldek nevében te mondasz véleményt? Igen. Köszönöm, Judit. Nos, Mariel elmondta, hogy ebben a, ez a szöveg egyfajta kapu egy nagyon méreható vita felé ezen új élelmiszereket illetően szükség van arra, hogy ezen vita során mindig emlékeztessünk a klónozással, a klónozott állatok importjával kapcsolatos problémákra, ezeket meg kell tiltani, és minden olyan terméket be kell tiltani, amelyek klónozott állatokból származnak. Ez nagyon fontos, fontos polgártársaink számára az Európai Unióban. Ami pedig a hagyományos élelmiszerek kérdését illeti, itt Kérdés az, hogy hogyan lehet megkönnyíteni ezek bevezetését, illetve garantálni a biztonságot. Itt van az Európai bizottsági javaslata, itt van ugye ez a 25 éves múltja ezen élelmiszerek fogyasztásának, ami szerepel a bizottsági javaslatában. Az EFSZ-re vonatkozóan Nos, az EFSA reformját már évek óta kérjük, de ez nem következett be. Nagy technológiai újdonságok vannak a hagyományos élelmiszerek kapcsán is. Itt a hagyományos élelmiszereket kellene megőrizni, és nem kellene olyan definíciókat kialakítani az EFSA részéről, amelyek nem felelnek meg a az európai élelmiszer kultúrában foglaltaknak. Aztán itt van az, a feldolgozott termékekre vonatkozó definíció. Ezek hagyományos termékekből származnak, de a feldolgozás során esetleg új technológiák is alkalmazhatóak ezen élelmiszerek esetében, és ez veszélyt jelent. Hiszen egy feldolgozott hagyományos élelmiszer akár nanotechnológia által is érintve lehet. Tehát azt hiszem, hogy itt a jelenleg létező szabályozáshoz kell visszanyúlnunk. Ez a két legfontosabb témakör számunkra. Elnök, köszönöm. Az EFDD részéről senkit nem látok szólásra jelentkezni. Van-e további hozzászóló a kollégák köréből? Nincs további hozzászóló. Ebben az esetben az Európai Bizottság képviselőjének adom meg a szót. Két név van itt, nem tudom, hogy ki fog szólni. Chantal, igen, ön. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek is. Nagyon jó és érdekes felvetéseket fogalmaztak meg, pozitív eh, módon támogatták a bizottsági javaslatokat az új élelmiszerekkel kapcsolatban. Eh, szeretnék nagyon világosan foglalkozni. Amikor benyújtottuk ezt a szöveget, akkor egyúttal benyújtatunk két másik javaslatot is a klónozással kapcsolatban, tehát azok is tanácsi és parlamenti vita alatt állnak. Természetesen az a cél, hogy mindaddig, amíg a klónozásra vonatkozó szövegeket el nem fogadják, addig a klónozott termékekből származó élelmiszer bent maradna a jelenlegi új élelmiszerekre vonatkozó szabályozás hatáján belül, eh, hogy a jogi eh, joghézakokat elkerüljük. Ez az egyik fontos dolog. A másik, támogatni szeretnénk az európai innovációt, ez segíteni fog a KKV-inknek, hogy piacra lépjenek, eh, mert a felhatalmazás általános lesz, ugye. Másrészt nagyon fontos jogalkotás ez annak biztosítására, hogy az új élelmiszerek biztonságosak Európában, ezzel tudjuk védeni a fogyasztókat. Ami természetesen az alapelveket eh, illeti, a harmadik országokból érkező élelmiszernek természetesen teljesítenie kell ugyanazokat a biztonsági eh, normákat, mint az Európai Unión belül előállított ételeknek, élelmiszereknek. Ugyanakkor, ahogy több képviselő is hangsúlyozta, az teljesen jogos, hogy azokat az országokat, azokat az élelmiszereket, amelyeket harmadik országokban hagyományosan fogyasztanak és biztonságosnak bizonyultak, ezeket egyszerűsített eljárással kell beengedni, hiszen jó lehet, ezek nem hagyományos élelmiszerek az Európai Unióban, a bejelentési eljárás keretein belül, egyszerűsített eljárással megjelenhetnek a piacon, hogyha problémák merülnek fel, akkor viszont a teljes kivizsgálásra sor kerülhet. Ugyan olyan természekről beszélünk, amelyeket legalább egy nemzet, több, tehát egy nemzedéknél régebben fogyasztanak, tehát több mint 25 éve, akkor itt indokolt, hogy a harmadik országoknak esélyt adjunk. Fontos azonban, hogy a hagyományos étrend fogalmát megtartsuk, mert hogy ezt eh, töröljük, akkor eh, az élelmiszer kiegészítőket, amelyeket harmadik országban fogyasztanak, eh, ugyancsak egyszerűsített bejelentési eljárással juthatnának be a piacra, pedig nem ez a célunk. Az a célunk, hogy mondjuk a gyümölcsleveket, tehát az elsődlegesen feldolgozott termékeket szeretnénk beengedni így, de nem bonyolultabb szinten feldolgozott, alapos, jobban feldolgozott élelmiszerekről, termékekről beszélünk, tehát nem étrendkiegészítőkről például. Ugye, hogyha hogyha ezekről a hagyományos élelmiszerekről beszélünk, akkor a feldolgozás módjának is hagyományosnak kell lennie, fontos, hogy az új élelmiszerfeldolgozási eljárások a megfelelő szabályozás szerint kerüljenek ellenőrzésre. Tehát fontos, hogy minden módosítást követően az Európai Uniós piacon belül továbbra is maradéktalan legyen az élelmiszerbiztonság. Ugye sokan említették, hogy itt konkrét esetekben bizonytalanságok merülhetnek fel a kockázatokkal illetően, és az élelmiszerbiztonság nem mindent biztosítható. Itt kell alkalmazni az általános élelmiszerbiztonsági szabályozást, amely szerint, ha gyanú van valahol, akkor oda jobban oda kell figyelni. Ami az alkalmazási területet illeti, a bizottságnak az az elnöke itt a javaslatban, de ez igaz az egyeztetési eljárásban eh, vitatott anyagok kapcsolatban is. Nem az a lényeg, hogy a meglévő szövegnek a hatáját módosítsuk, ezt pontosítani szeretnénk csak. Nyilván eh, eh, technikai, szakmai szinten lehet még dolgozni a definíciók meghatározásán, pontosításán annak érdekében, hogy a joghatály, tárgyi hatály az minden EU-s tagállami ellenőrző hatóság, illetve piaci szereplő számára világosabb legyen. A jelentéstevő 5 év után jelentéstevést e, javasol. Mi jobban örülnénk annak, hogyha a jogalkotás hatékonyságának általános értékelését vezetnénk be ehelyett, így tudnánk biztosítani azt, tudjuk értékelni azt, hogy azokat a célokat, amelyeket szeretnénk volna, azokat elértük-e ezzel a, az áramodonosított jogalkotási szöveggel. Nem vagyok benne biztos, hogy egy szigorú beszámoló vagy jelentés 5 év után az, az, az megfelel ennek az elvárásnak. Szeretnénk, hogyha hatékony elemzést tudnánk végrehajtani ezeknek a módosított javaslatoknak a konkrét eredményéről. A bizottság álláspontja a végrehajtási és delegált hatósokkal kapcsolatban az, hogy itt teljesülnek az a végrehajtási eh, aktusokra vonatkozó feltételek. Mi ezt így gondoljuk. Összegzésként szeretnék még egyszer köszönetet mondani a rendkívül pozitív eh, jelentéstevői és árnyék jelentéstevői eh, hozzájárásért meggyőződésünk, hogy az áramvonalasított jóváhagyási eh, folyamat minden piaci szereplőnek, eh, vállalkozónak eh, segítséget jelent majd amellett, hogy az élelmiszerbiztonság szintjét fenntartjuk. Elnök, köszönöm szépen, megadnám ismét a szót jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Köszönöm a megszólalásokat és az általános megközelítésemnek a támogatását is. Néhány rövid megjegyzést tennék. Először is, ami az Európai Élelmiszerbiztonsági Ügynökség szerepét illeti, úgy gondolom, hogy nagyon fontos biztosítani azt, hogy az általuk kifejlesztett irányelveket fel tudjuk használni a nemzetközi hatóságokkal való együttműködésben is de minden esetre szívesen megtárgyalok önökkel minden további javaslatot is. Ami ami Janik megjegyzését illeti a 25 éve kapcsolatban, megtartottuk ezt a 25 éves e, hivatkozást a szövegben. Az aggályunk az az volt, hogy a hagyományos étrend a, harmadik ország népességének nagy rész e, esetében hagyományos étrend részét képezi. Ez a fogalom nagyon, csúszós, kisiklik az ember kezéből, nehéz megragadni Fontos lenne, hogy a megfelelő meghatározásokat használjuk annak érdekében, hogy, hogy kicsit világosabb legyen a dolog. A klónozással kapcsolatos két jelentés, két vélemény ugyancsak hamarosan vitára kerül, nyilván ott majd meg tudunk mindent beszélni, mi az a témával kapcsolatos. A következő néhány napban pedig úgy gondolom, hogy tudunk egyeztetni. Köszönöm szépen! Köszönöm. A módosítók benyújtásának határideje október 10-e 12 óra, és aztán a módosítókat november 5-én, 6-án megvitatjuk, majd pedig szavazunk is ezekről, valószínűleg november 6-án utalnék arra, hogy az illetékes szakbizottság, az MV ma meghallgatást rendez erről a témáról, amely 12 óra 15-kor kezdődik, tehát van itt még lehetőség arra, hogy részletes információkat kapjunk a témáról. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a következő napirendi pontra, mely a 11-es számú. Itt az EU Japán közötti tárgyalásokról van szó, illetve egy kereskedelmi megállapodásról. A, az EU vezető altárgyalója Marian Mauro Carticcioni, aki itt van körünkben, azonnal meg is adom neki a szót, de azt megelőzően itt van a standing raportőrünk, aki Japánnal foglalkozik, mégpedig Pedro Silver Pereira, és a bizottság fő altárgyalója előtt röviden kollégánknak adom meg a szót, jelentéstevőként bevezetheti a témát, tessék. Thank you. Thank you very much, Chairman. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Először is uh, hadd mondjam el, mekkora megtiszteltetés, hogy állandó előadója lehetek a Japánnal kapcsolatos kérdésekkel. Nek. Uh, örömmel várom az együttműködést, és nagyon nagyra értékelem a szakbizottság mint munkáját az elmúlt uh, válaszmányi időszakban. Hogyha a dél-koreai szabadkereskedelmi megállapodás volt az első olyan, amelyet a amelyet a parlament jóváhagyott, akkor Japánnal kapcsolatban más a helyzet. Ez volt az első olyan tárgyalás, amelyet a Lisszaboni szerződés hatája alatt kezdtek meg, és az Európai Parlament alaposan ellenőrizte már a kezdetektől az egész feladatot, amely megnyitotta a tárgyalásokat, képviselői küldöttség utazott Japánban, Japánba, találkoztak az európai érdekelt felekkel és a japánokkal is, legfelső szinten. Amikor a bizottság felhatalmazási tervezetét benyújtotta, a parlament nagyon releváns módon lépett közbe, megkérte a tanácsot, hogy várjon, addig, amíg a parlament állásfoglalást hoz, majd meggond, meg, megfontolta a tárgyalási irányelvet, és ezen a nagyon fontos alkalommal a parlament új intézményközi gyakorlatot vezetett be, amelyet azóta is a tárgyalási irányelv elfogadása óta tiszteletben tartanak. Okunk van tehát arra, hogy azt gondoljuk, hogy a tan tanács meggondolta, meggondolta a parlament véleményét. Ezt jelzi az, az egyéves felvilá, felülvizsgálat, amelyet múlt májusban végeztek el, parlament kérésére az állásfoglalásunkban. A parlament odafigyelt az európai érdekelt felek álláspontjára, az vállalkozásokra, figyelték, hogy hogyan haladnak a tárgyalások, és tudjuk, hogy aggodalmakat fejeztek ki az autóipart illetően, a nem tarifális akadályokat illetően. A kérdés az volt, hogy közbeszerzési ügyekben mi a helyzet, és az EU üzletek de facto kizárása az európai, e, a japán e, vasútiparból. Figyelemmel kísértük e, azokat a azokat a vállalkozókat, amelyek hatalmas lehetőségeket teremtettek a japán piacon, és a japán vállalkozóknak az EU-n. Szeretnék néhány kérdést feltenni Peticsáni úrnak. Először is nagyon örülnénk bármiféle tájékoztatásnak a tárgyalások állásáról, arról, hogy mit vár a következő körben, hónap végén, és hogyan felelnek meg az amerikai-japán úti tervek a, a, a nem tarifális korlátoknak. Mi a jelenlegi helyzet ön szerint? a út, a vasúti és a városi közlekedési úti terv megvalósításával kapcsolatban milyen kötelező elkötelezettséget vállaltak Japán oldalról annak érdekében, hogy európai vállalkozók hozzáférhessenek a japán vasútbeszerzési piacokhoz. Aggodalmaink voltak, hogy a működési biztonsági záradékok útját állják a átlátható pályáztatási eljárásoknak. A kikark esetében Japánnak jelentős előnye van a japán piacon. Szeretném tudni, hogy ebben a kérdésben történt erről előrelépés. Végül pedig a földrajzi indikátorokról szóló vita kérdésében azt szeretnénk tudni, hogy történt -e előrelépés, és a tarifális ajánlások megváltoztak-e, mi a véleménye az ambíció szintről, hiszen ez jelentős érdeket teremt az mezőgazdasági élelmiszeripari ágazatban, erre is szeretnénk válaszokat kapni. Végül pedig a fenntartható fejlődésről szóló fejezet kérdésében azt szeretnénk tudni, hogy van-e valami fejlemény, történt-e bármi, és kíváncsiak vagyunk a tárgyalások eredményére, és köszönöm elnök úr. Köszönöm szépen, most pedig Peti Csóni úr következik. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök, hogy eh, itt lehetek az INTA eh, ülésén, és beszámolhatok eh, a helyzetről. Ez az első ilyen alkalom az új változata kapcsolatban. Nagyon röviden elmondanám, hogy mi történt eddig. Szeretnék mindenre lehet legjobban válaszolni. Pereira asszony felvetéseire is. Az ügy fontossága. Nos, ez az egyik legfontosabb téma a gazdasági eredmények és európai növekedés szempontjából. Egyúttal az egyik legátfogóbb kérdésről van szó, ami pedig az ügy általános összefüggéseit illeti, ez összehasonlítható kanadai vagy az amerikai tárgyalásainkkal, persze attól függ, hogy számolunk, Japán a harmadik, negyedik legnagyobb gazdasága a bolygónak, rendkívül fejlett ország. A tárgyalások elsősorban azért lehetségesek egyáltalán, mert a japánok úgy döntöttek, hogy komoly változásokat akarnak bevezetni a saját gazdaságpolitikájukban. A mi tárgyalási megközelítésünk pedig sok szempontból összeillik a japán elképzeléssel, és ez egyedülálló lehetőség, hiszen a jelenlegi kor, japán kormánynak terve is van, politikai szándéka is van, és mandátum a felhatalmazása is van ezeknek a reformoknak a végrehajtására azt követően, hogy a politika éveken keresztül sokkal kevésbé volt stabil Japánban, és sokkal kevésbé támogatta a mélyreható gazdasági reformok folyamatát. Emiatt persze nehéz is az ügy, mindenki említette az autó kérdést, mind a vám tarifa, mind a nem tarifa jellegű akadályok tekintetében. Valójában arról beszélünk, hogy mi és a japánok hogyan tudunk a szabályozási kérdésekben jobban összekapaszkodni, egyeztetni, megállapodni. A japánoknak nagyon sok szempontból hasonlóan látják a nemzetközi szabályokat, mint az egy Európai Unió. Nem értünk egyet abban, hogy ezt hogy kell a hazai szabályozásba átültetni, erről vitázunk de megállapodtunk legfontosabb nemzetközi szabványosítási kérdésekkel kapcsolatban, eh, és eh, abban is megállapodtunk, hogy a nemzeti szabályozást is a nemzetközi normákra kell alapozni. Ez nagyon fontos előrelépés. Szíva Pereira eh, kollégánk kérdésére hivatkozva Ugye most már négy éve dolgozunk, hogy ez a tárgyalás meginduljon. Ez volt az első olyan tárgyalás, ahol a bizottság teljes hatástanulmányt végzett, és a parlamenti, és illetve a tanácsi vita, ahogy Steve Pereira úr is jelezte, rendkívül heves volt. Heves viták folytak mindkét intézményben. Ezzel együtt zavart mindenkit egy kicsit az, hogy Japán vajon, hogy mit fog lépni a nem tarifa jelleni, jellegi akadályok lebontása terén. Úgyhogy volt itt egy szó egy egyéves felévizsgálati klauzuláról a tárgyalási mandátum tekintetében. Japán egyoldalúan vállalt bizonyos lépéseket annak biztosítására, hogy komolyan veszik a tárgyalásokat. Ez az egyéves felvizsgálati eh, eljárás végrehajtásra került, véleményünk szerint sikeresen, több területen. Hogy kezdjem a nem vámtarifa jellegű akadályokat, illetve az a gépkocsi gyártás terén itt eh, Japán azt javasolta, hogy nemzetközi szabványokon dolgozunk együtt, különösen az, az UN ECE e, normákra hivatkozva, és az volt az elképzelés, hogy a japánok is ugyan olyan módon és ugyanazokat a normákat hajtsák végre, mint az Európai Unió. Az egyik tipikus panasz, ugye Japán esetében az úgynevezett gold plating eljárás, mi szerint elfogadják a nemzetközi szabályokat, ezeket azonban úgymond kicsit tökéletesítik az országon belül, és ez bizony problémákat okoz, mert hát ettől kezdve nem ugyanaz a szabvány. A japánok, japánok javaslatot tettek bizonyos szabályozásokra az első éves program ideje alatt, nagyon jó az együttműködés a japán minisztériumokkal, ezek közül jó néhány fel is foglaltak, várjuk a tárgyalási folyamat végét, folyamatban van a munka egyéb projektekkel párhuzamosan, és azon dolgozunk az UNHCN keretein belül is, hogy az elavult szabályozásokat lecseréljük, felülvizsgáljuk. A másik fő eleme ennek az MTB úti tervnek az az élelmiszeradalékok kérdése. Ez régóta forog ez a téma a japán e, szektor részére fontos, és örülök, hogy végül megalapodtunk Japánnal. Eh, Listára kerültek azok az élelmiszer kiegészítők adalékok, amelyek évekig témát jelentettek, és ezen kívül pedig A kormányzati beszerzési megalapodása kapcsolatban felmerült egyik témára, ami a arra vonatkozott, hogy Japán megtartott egy olyan szabályt, amely lehetővé tette számára, hogy bizonyos, bizonyos kötelezettségeit ne tartsa be az élelmiszer biztonsági és termékbiztonsági kérdésekben és áttárgyaltuk, hogy pontosabban ez a klauzula hogyan működik, mire vonatkozik, és biztosítani szeretnénk azt, hogy a saját piaci részvevőink be tudják mutatni azt, hogy az ő berendezéseik teljesítik azokat a biztonsági követeléseket, amelyeket az egyébként magas színvonalú japán rendszerek esetében Japán elvár saját országán belül fontos viszont, hogy a japánok ne használhassák fel ezeket a minő, magas minőségi elvárásokat arra, hogy egy mozdulattal ezekre hivatkozva lesöpörjék az Európai Uniós termékeket, úgymond. Fontos az, hogy pontosítsuk, hogy ez a biztosítéki klauzula pontosan mire vonatkozik, és hogy ne lehessen ezt általános kifogásként használni. Ezen kívül a eh, három nagy vasúti eh, társaság van, amelyek magáncégek és a Shinkansen vasúti rendszert üzemeltetik. Normális esetben ezek a cégek is eh, beszerzési rendszeren belül, tenderrendszeren belül működnek, és az javaslat az, hogy ezek a cégek önkéntesen csatlakozzanak a rendszerhez, annak ellenére, hogy nem eh, hogy ezek magáncégek formálisan, ugyanakkor nemzeti, eh, nemzetgazdasági eh, jelentőségűek. Itt még vannak kétségek, nem volt az első éves E, csomagnak e, e, a célja az, hogy itt mindent megoldjunk. Itt a műszaki problémákat akartuk megoldani, meg akartuk érteni, hogy a klauzulát hogy lehet jogosan, törvényszerűen alkalmazni. Ugyanakkor a tárgyalások folytatása során ki tudunk térni majd ezekre a kérdésekre is. A japánok lényegében maguk részéről teljesítették azt, amit vállaltak az egy éves időszakra nézve. Most vitatjuk meg a tanácson belül azt a döntést, amely lehetővé teszi a bizottság számára, hogy saját e, egyéves kötelezettségvállalásunkat mi is e, teljesítsük. Ez egy elég nehéz e, technikai kérdés, hiszen soha nem fogadtuk el azt, hogy ez a három privatizált cég hivatalosan kikerüljön a japán kormányzati kötelezettségvállalás határa alól hiszen ez az átláthatóságot rontja. De hogyha megfelelő biztosítékokat kapunk, akkor, akkor itt azért lehet megoldás. Nyilvánvalóan igazuk van abban, hogyha nem kormányzati cégről, hanem magáncégről van szó, akkor nem releváns a kormányzati beszélésre vonatkozó szabályok megkövetelése azokkal a miniszterek, minisztériumokkal a legjobb az együttműködésünk, akik maguk is eh, műszaki jellegű, technikai jellegű munkát végeznek, szakminisztériumok. Úgy gondolom, hogy eh, bízhatunk abban, hogy a tárgyalások befejezésére sor kerülhet, méghozzá pozitív módon, méghozzá eh, meglehetősen rövid határidőn belül. Nincs kitűzött határidőnk, Abe miniszterelnök úr nyilvánosan beszélt egy bizonyos határidőre, ez azonban nem hivatalos. Mindenesetre 2016. júliusa úgy tűnik, hogy tartható határidőnek tűnik a tárgyalások lefolytatása tekintetében legalábbis. Azt mondtam, hogy magabiztosak vagyunk, és azt is mondtam, hogy magabiztosak vagyunk, hogy meg tudjuk próbálni jól lezárni az, a tárgyalásokat. Jó a kapcsolatunk, jobb a kapcsolatunk Japánnal, mint bármikor az elmúlt 40 évben, ugyanakkor ez ettől még független, ettől függetlenül ez még egy nagyon nehéz, bonyolult tárgyalás. És az, hogy egy kicsit, egy évnél kicsit több időnk van, ez úgy ránézésre eh, elegendő idő, azonban nincs meg az a luxus, hogy eh, az időt pazarolhassuk, vagy hibákat kövessünk el. Amit Szilva Pereira úr fölvetett az a kapcsolatban, ugye már említettem a vasúti kérdést, szívesen beszélek erről konkrétabban is, hogyha a képviselőket érdekli. Ami az autóágazatot illeti, amikor megkezdtük ezt a tárgyalást, akkor az elsődleges eh, kérdés az európai van az az autó, vonatkozó a kérdése volt. Ugye a probléma az, hogy Japánba ugyan egyre többet adunk el, de elsősorban luxusautókat és márkaneveket. Nem adunk el kis autókat túlságosan, nem túlságosan sok Fiat pontot adunk el a japánoknak. Fiat Csinkvecsenkó viszont úgy megy, a, úgy megy Japánban, úgy elkapkodják, mint a cukrot. Tehát a nem tarifajelegi akadályok ellenére a márkanevek azok vonzóak. Az a célunk, hogy javítsuk az európai autógyártás tömegeinek a lehetőségeit arra, hogy a japán piacra bejuthassanak azokkal az autókkal, amelyeket általában tömegesen tudják értékesíteni a világ összes részében, Japánban viszont nem. Itt a normák, a szabványok kérdése alapvető ügy, mert ez a japán ö, ö, rendszerben ugye versenyképességi problémákat vet föl, olyan plusz költségekkel jár a gyártók számára, amelyek hátrányt jelentenek. Úgyhogy itt van bőven eh, eh, valamit tennünk. A eh, K kategóriás kisautók esetében ugye ez a piac 30 jó néhány százalékát jelenti, ugyanakkor ez egy elég kis szegmens abból a szempontból, hogy az európai gyártók nem nagyon tudnak itt versenyezni. Itt tehát a hagyományos probléma az az, hogy adókról nem lehet tárgyalni a kereskedelmi megállapodások keretein belül, és bizonyos régi tagállamok fölvetnék azt, hogyha az Európai Uniós adózásról beszélnék a kereskedelmi megállapodásról. Másrészt a japánok felé nagyon világosan tették azt, hogy nagyon nehéz dolog számunkra ennek a tárgyalásnak a lezárása, hogyha valójában semmi nem történik a japán autóadózás rendszer módosításával. Nos, jelen pillanatban elég fontos indirekt közvetett adózás van Japánban autóügyben, és szeretnénk, hogyha felmérnék ezeknek a adó intézkedéseknek a kereskedelmi kihatásait. <clears throat> és itt bizonyos első lépéseket láttunk és Már láttuk azt, hogy a japánok elléptek a kis autók előtérve helyezése felől, ugye teljesítmény, és ehelyett inkább a teljesítményre a, és a, a környezetvédelmi e, kihatásokra helyezték át a hangsúlyt legalább részben. E, meggyőződésünk, hogy ez egyelőre nem elég Európának, azonban elég egy kiindulási pontot jelent nehezebb. Itt sokszor a kérdés. Japánnak alapvetően tetszik az európai erdet, szab erdet védelmi rendszer, de az amerikaiakkal is tárgyalnak, és Japán az utóbbi időkben jogalkotási folyamata részeként új lépéseket hozott, amelyek jó irányba mutatnak, de nem kielégítőek számunkra. Mint az, amit Kanadával elértünk, nem tudnánk elfogadni semmit, ami a kanadai megállapodásnál sokkal gyöngébb. Ugyanakkor a japánok tisztában vannak azzal, hogy van, tárgyalási pozícióban vannak, tehát nem feltétlenül akarnak komolyabb dolgokat elfogadni, mint amint a jelenlegi japán szabályozásban szerepel. De hát meglátjuk, hogy ez hogy futja ki magát. Ami az élelmiszert illeti, mezőgazdasági élelmiszereket, úgy gondolom, hogy ez lesz itt a győztese a szabadkereskedő megállapodásnak, és itt nincs kétség. Az első japán ajánlat az elfogadható volt, Ennél jobb értékedést nem adnék. Azt mondom, hogy ez elfogadható, mint első ajánlat, mint első, első ajánlás. A tárgyalást le kell futtatni. Egyértelmű, hogy Japán szeretné, hogyha felővizsgálná a saját autóipar és egyéb érzékeny piacokra vonatkozó termékeire vonatkozó szabályokat, Elnök úr, már most is túl sokat beszéltem, elnézést kérek, itt be is fejezném, és akkor várom a kérdéseket. Ennek köszönöm szépen. Nagyon pontosan és tömören kell fogalmaznunk a felszólalásokban, mert nem lesz időnk a következő napirendi pontra. Első felszólaló a néppárt részéről Valai Szúr, mint árnyékjelentéstevő. Köszönöm, elnök úr rövid leszek. Említették, hogy a, az egyéves vasút beszerzési csomag megva, megvalósítása az EU elfogadásától függ. A három legfontosabb vasúti szereplő esetében a kérdésem az, hogy a bizottság miként szeretné megnyitni a japán vasúti piacot, amely egyelőre a legtöbb európai beszállító számára zárva van még, mivel a továbbiakban e, ennek a három e, cégnek nem lesz döntő szerepe benne. Ezek a vállalatok még nem átláthatóak, és nagyon diszkriminatívak a gyakorlataikban, beszerzési gyakorlataikban. A második kérdésem arra vonatkozik, hogy vajon az EU és Japán elismerte, hogy meg kell teremteni ezt a e, feltételt annak érdekében, hogy e, korlátozott hozzáférést e, nyújtsanak a közbeszerzési piachoz. Miként szeretnék ezt a kérdést, ezzel a kérdéssel felvenni a harcot? Köszönöm szépen, Mr. Sarieri. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. sokat áttekintettek már az előadóink. Az előadó említette a közbeszerzéssel kapcsolatos kérdéseket, amelyet Valensza kollega most e, elismételt, valamint a nem tarifális korlátok felszámolását is említették. Két apróságot szeretnék megkérdezni. Az első, nem biztos, hogy jól értettem a adóztatási vagy a kapcsolatos megjegyzést. Említették, hogy a kei autók, kis, kis autók problémáját. Kérem, hogy ezt fejtsék ki jobban. Másodszor, mi a helyzet a pénzügyi jogi szolgálatok megközelítésében, valamint az EU hozzáférését illetően a japán piacokhoz. Ezt is említették, de örülnénk némi bővebb tájékoztatásnak. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Marike. Köszönöm szépen hogy lehetőséget kaptam az EU-Japán tárgyalásokhoz való hozzászóláshoz. Sokat beszéltek már a beszerzésről, de szeretnék többet hallani. Kérdést akartam feltenni egy, a ttp et érintő kérdésről, és arról a tényről, hogy Ausztrália és Japán egy ISTS-en kívüli egyezményt hozott tető alá. Mit jelent ez a bizottság véleménye szerint? és szeretném megkérdezni, hogy milyen vita zajlik az atomenergiát illetően, és hogyan kapcsolódik az az európai energiapiacról, folyik-e vita, vajon a fukushimai eh, eh, balesetek kapcsolatban. Végül pedig azt szeretném tudni, hogy mi a eh, helyzet az emberi jogi záradékkal. Szeretnénk-e moratóriumot kérni az Japánon belüli halálbüntetéssel kapcsolatban, és mi a jelenlegi helyzet, Helmut? Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Mindkét előadónak, valamint Petri Csona úrnak is szeretném megköszönni ezt a nagyon részletes tájékoztatást. Két-három kérdést szeretnék feltenni. Mi most átfogó kereteken belül tárgyalunk, a japánok az Egyesült Államokkal is tárgyalnak a TTIP-en belül. Van -e ennek bármiféle hatása a mi tárgyalásainkra. Másfelől azt szeretném tudni, hogy milyen gyorsan kell egyezményt tető alá hozni annak érdekében, hogy Japán elfogadja a Kínával kapcsolatos egyezményt is. Van -e erre időnk, van-e valamiféle kényszer, hogy ezt tető alá hozzuk? multi szinten a japán partnerekkel végül. E, említették a japán piac belső kihívásait. Van-e szükség e, az EU szabványok valamiféle kiigazítására azért, hogy áttörést érjünk el a japán piacra jutásban, és mit jelent az, hogy fenntartjuk a japán támogatást az egy egyezményben. Köszönöm szépen. Dartmouth úr következik. Nagyon rövid leszek. Egy nagyon egyszerű kérdésem van és nem, senkit nem szeretnék kínos helyzetbe hozni, csak információra van szükségem. Hogy érzik, milyen időzítés kell a tárgyalásokhoz? Mi a megérzésük? Hadd mondjam másképp. Önök szerint van-e lehetősége annak, hogy végső egyezmény születik e-, ebben a parlamenti, parlamenti terminusban? Próbáltam egyszerűen megfogalmazni. Ennyi az egész. Köszönöm. mikrofon nélkül szólal fel. Két rövid kérdésem van. A bizottságot miért aggasztja a, az, oly, az olajtipia tagok álláspontja, hiszen ezzel már, ebben már beleegyeztünk, és ezt nem értem. Önök szerint a TILIS és az FT tárgyalások összekapcsolása kiszélesíteni a Japánnal való tárgyalást, hiszen Japán nagyon sok erőfeszítést tett a tárgyalások első évében azáltal, hogy beleegyezett az NTP úti tervben. Nem lenne tehát jobb annak az alapján dolgozni, hogy Japán szívesen együttműködik partnerségekben az EU és a japán vállalatok között, hiszen ez már bevált. Az európai vállalatok nemrégiben nyertek el ilyen szerződéseket. Kérem, ezt magyarázzák el nekem, mert nem értem. Most még hatan kértek szót, és azzal lezárom a felszólalók listáját. Proust úr. Köszönöm, elnök úr. A tárgyás a kezdetekor az Európai Bizottság úgy döntött, hogy egyfajta vasúti csomagot is megtárgyal, amiről már itt beszéltünk. Nos, hadd tegyem fel a mandátumra irányuló kérdést. De Gorcol biztos egy olyan kérdéssel foglalkozik, amivel a közbeszerzési piacért felelős biztos kellett volna, hogy foglalkozon Báni úr. Itt a csomagot illetően a három japán piaci szereplőnek közögi státusza volt a, jó, a japán állam részvételével, most már magánvállalatokról van szó. Nos, vagy elfogadjuk, hogy a három magánvállalkozó, akik 60%-ra rendelkeznek a japán piacnak, azok ajánlatokat tegyenek, úgyhogy a külföldi ajánlatövőket esetleg kizárják. Úgy vélik-e, hogy ezek a szereplők beengedik az európai szereplőket egy ilyen versenyhelyzetben? Itt van egy potenciális válság, amit meg kellene oldani. Itt beszéltek az előnyökről Európa számára, 90% itt ezeknek a garanciáknak Japán jó szendeken alapult, csupán, hogy az egyelő bánásmódot a közpiachoz garantálni fogja. Nos, nem tehetjük Japán jó szendékától függővé ezt a dolgot. Úgy vélem, hogy az Európai Bizottság itt a valóságtól igencsak eltávolodott. Nagyon fontos tárgyalások ezek és nem engedélyezhetjük, hogy ezen három piaci szereplő mindenféle valós keretekből kilépjen, és ne vállaljon semmiféle kötelezettséget, és csupán egyfajta ígéretten alapuljon ö, mindez. Úgy ö, vélem, hogy az európai piaci szereplőkkel nem konzultáltak ezen csomag kapcsán. Milyen kérdéseket tettek fel a konzultáció keretében, és itt figyelembe vették a tárgyalások eddig eredményeit. Kelly úr, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Örömmel hallottam végig a japán tárgyalások jelenlegi állásáról szóló tájékoztatást. Van pár kérdésem, és amit eddig hallottunk, az is azt mutatja, hogy mindenki fontosnak tartja a kérdést. Nem szabad túl nagy hangsúlyt helyezni a TTIP-re, és nem szabad mindent egy lóra feltenni. Az Egyesült Államok semmit tett, nekünk sem szabad, bár Japán nagyon fontos gazdasági szereplő a keretön. A kérdéseim röviden a következők. Említették a 2015-ös határidőt. Mi a következménye a tárgyalások állásának, hogyha nem érünk el Eh, egyezményt 2015 végére, akkor vajon irányt váltunk, vagy más eh, áthelyezzük a hangsúlyt eh, a japán 2016-os választások utánra, és mi a lehetőség másfelől, és mi a veszélye is az európai mezőgazdaságnak, milyen veszélyek érhetik a mezőgazdaságot ebben a kérdésben. Reding asszony? Mindenekről azt szeretném elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek Proust úr kérdésével. Itt nem csupán egy közös szövegben kell megállapodni, hanem ezen szöveget át is kell ültetni a gyakorlatba, tehát itt hagyjuk az ígéreteket és térjünk át a valóságra. Második kérdésem, nagyon sok dologról tárgyalunk. Ott van a TTIP, az eh, Egyesült Államok pedig egy transzpacifik eh, csendes-óceáni partnerségről tárgyal, tárgyal. Van az FTA. Hol van a koherencia ebben? Ezért szeretném tudni, hogy mi, milyen összehangoltság zajlik eh, a tárgyaló csapatok között, létrejöhet egy háromoldalú szabályozási megállapodás, és mi a konszisztencia az egy egyezmény a kereskedelmi tárgyalások és a TTIP között eh, Japánban a szolgáltatások kérdésében. Köszönöm szépen, hogy az elnök. Löpen asszony. Japán olyan ország, amelynek népessége csökken és csökkenni fog a jövőben. Nos, nálunk is nagyon gyenge a növekedés, pedig hosszú távon. A kérdésem, amikor aláírjuk ezt a megállapodást Japánnal, esetleg magunkhoz exportáljuk a recessziót és a deflációt. Japán egy olyan ország, amely nehezen fogadja el a külföldről érkező dolgokat. Itt van például a különleges családmodell Japánban. Az EU meg akarja nyitni teljes mértékben piacait és közbeszerzési piacait, gyakran a japán közbeszerzési piacot védik a külföld elől. Teljes mértékben eltávolodunk a függetlenségi modelltől. Milyen céllal nyitjuk meg a közbeszerzési piacokat? Hogyha minden piac megnyílik, akkor nem tudjuk fellendíteni gazdaságainkat, hogyha először a szomszédok gazdaságát lendítjük fel. Mindenféleképpen a nagy gazdaságok szimultán módon kellene, hogy megnyissák gazdaságaikat a közbeszerzési piac fellendítése, ha ez nem történik meg, akkor lehetetlen legyen, lesz. Ugye itt az autóipar egy nagyon kritikus pont, a japán autógyártók 90%-át uralják a piacuknak, egy rendkívül zárt piac van itt nagyon sajátos szabályokkal, itt 40% olyan mini autó, amelyeket az európaiak nem gyártanak, és lehetetlen koncesziós hálózatot kialakítani Japánban, ahol a biztonsági szabványok teljes mértékben eltérnek. Ezeket az akadályokat nem lehet megszüntetni, és ez megakadályozza az európaiakat, hogy autókat adjanak el Japánban az európai autópiac viszont nagyon átlátható a Japánhoz képest. Tehát ez mindenképpen az európai autógyártók számára nagyon hátrányos lesz, amelyhez az európaiak 5%-a tartozik, számos vállalat kifejezte a nyugtalanságet ezzel kapcsolatosan tehát ez a szabadkereskedelmi megállapodás bizonyosan nagy hiba lenne az európai népesség számára. Elnök Rodriguez Pereira asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Mindenek előtt gratulálok az Európai Bizottság képviselőjének a Japánnal folytatott tárgyalásokért. Köszönöm, hogy itt van most körünkben. Néhány kérdésem lenne. Mindenek előtt ön szólt az orientációváltásról a gazdaságpolitikát illetően ugye Japán vonatkozásában de ö, bizonyos az, hogy ez a politika még ö, ö, problematikus a monetáris politikát illetően Japán vonatkozásában, és az hátrányos a mi iparunk számára, mi gazdaságunk számára. Aztán beszélt itt különféle különbségekről, különféle védzáradékok problémájáról, aztán itt van a kis gépkocsik problémája, amely ö, problémát jelenthet az európai autógyártók szemére, hogy az japán piacra belépjenek. A nem vámjellegű akadályok lebontása bizonyosan fontos, de úgy tűnik számomra, hogy itt egy ellentmondás van. Egyrésztről jó az, hogy lebontják ezeket az akadályokat ebben a megállapodásban, de az autógyártók képviselői aggodalmukat fejezik ki, például Spanyolországban ezen megállapodás kapcsán, mert a tények arra emlékeztetnek, hogy szerintük nem javul a helyzet ezen a piacon. Lenne még egy másik kérdésem is. Más Malmström asszony meghallgatása során beszélt annak lehetőségéről, hogy védzáradékokat illesztenek be ebbe a megállapodásban. Most szeretném tudni, hogy lehetséges-e, hogy a Japánnal tárgyalandó megállapodásokba beépítenek bilaterális védzáradékokat. És hogyha ez így van, akkor milyen átmeneti időszakokról van szó, és milyen kihatásokról, milyen szintekről? Cikau asszony, mondja az elnök. Honorevoli Csikú, prezident. Csikú úr, elnök úr, javítja a képviselő. Nos, én is gratulálni szeretnék a bizottság képviselőjének, mert nagyon világos képet rajzolt és mélyreható helyzetelemzést a jelenlegi helyzetről. Nos, azt hiszem, hogy egyes számadatokról kell kiindulni, és jó lenne, hogyha ezeket megerősít tenni, mert az adatok esetében bebizonyosodott, hogy a növekedés ezen megállapodás kapcsán 0,6-0,8 százalékot tenne ki az EU gdp jének viszonylatában, és eh, ezen kereskedelmi megállapodás eh, esetében eh, az EU részéről lenne egy export növekedés 32 százalékkal és itt négy 100 ezer munkahely teremtéséről esik szó az EU-ban. Nos, itt az autóipar kritikus észrevételeket fogalmazott meg, mert egyensúlytalanság alakulnak ki az EU hátrányára. 360 ezer munkahely mehetne veszendőbe. Nos, itt elhangzottak pontosítások az Európai Bizottság képviselője részéről az autóipar kapcsán. Ezek komolynak, súlyozottnak tűnnek, konkrétnak is, de óvatosak ezek ezen megállapodás viszonylatában. Azt hiszem, hogy a hatásvizsgálat, az előzetes hatásvizsgálat alkalom lenne arra, hogy jobban kiegyensúlyozzuk ezt a helyzetet. Ugyanez érvényes a mezőgazdasági ágazatra is. Most pedig a bizottság válaszolhat 10 percben. E, egyre kevesebb időt kapok, elnök úr. Kezdjük az autókkal, amely szerintem nagy problémát jelent, és sokakat foglalkoztat. felhívnám a figyelmet, hogy a japán autók kétharmadát Európában gyártják. És ma Európa több autót exportál Japánba, mint fordítva. Elmondanám még azt is, hogy a autóiparunk első, elsődleges problémája a belső piacon van. Ne tulajdonítsuk tehát Japánnak mindazt a bajt, amely az európai autóipart éri. Persze jelentős kockázatot jelent Japán a mi autóiparunkra, amely fontos szempont a bizottságnak eh, tárgyaló félként, ahogy ez fontos szempont volt eh, a tanácsnak is akkor, amikor arról döntettek, hogy milyen tárgyalási mandátumot adnak a bizottságnak. Azok az adatok, amelyet Csikú úr sorolt fel, az elsődleges hatástanulmányokból származnak, amikor a bizottság először még a tárgyalási irányvonal javaslat előtt felt, felméri a, azt, amit a jogszabálytervezet előtt kell. Ez egy módszertanilag nagyon nehéz kérdés volt, mert nem konkrét projektről volt szó, hanem találgatásról, arról, hogy milyen végső egyezményt szeretnénk elérni. Mégis ezek az adatok vannak, hozzátenném, hogy ezek a legmagasabb számok, egy kisebb egyezmény nem teremtene százezer munkahelyet Európában, és nem feltétlen lenne hatással az autóiparra sem, és az azon belül munkahelyekre. Ezeket az adatokat tehát hihető jelzésnek kéne ten, venni, de a cél, célunk az, hogy sokféle, sokkal több és sokkal többféle autót adjunk el Japánnak, mint jelenleg, nem azért, mert a japánoknak egészen mások a szabányai, hiszen Japán aktív tagja a munkacsoport, az, az autószabályokról szóló munkacsoportnak, és nagyon sok nemzetközi egyezménynek is. Japán megvalósítja azokat a szabványokat sokkal kevésbé rendszeres módon, mint az EU, és amikor megteszik, akkor hozzátesznek olyan dolgokat, amelyeket mi nem. Ezek az akadályok de ugyanazok az autó szabványaink, amelyek megmagyarázzák, hogy a japánok miért szeretnének ex Európába export, eh, exportálni, és ami azt is megmagyarázza, hogy mi miért nem akarjuk igazítani a szabványainkat. Japán azt várja, hogy sokkal szigorúbb eh, eh, ban hajtsuk végre a nemzetközi szabványokat, és úgy fokozzuk az együttműködést ahogy, az, az, ahogy, ahogy az autók fejlődnek és alakulnak. Nagyobb együttműködést irányolnak, irányoznak el a világ autógyártóival együtt, különösen az Egyesült Államokkal, amely nem könnyű, hiszen az Egyesült Államoknak egészen mások a szabványai, mint Japánnak vagy nekünk, ezért itt nem várunk csodákat rövid távon de mégis ez a lehetőség fennáll. Az is igaz, hogy vannak más akadályok is Japánban. Az elosztás kérdését említették, próbáltunk ezzel foglalkozni, a japánoknak egyoldalú egyezményeik vannak, és jobbak a lehetőségeink ahhoz, hogy ezt az e-, elosztást fejlesszük Japánban. Sajnálatos, hogy ezt a koncesziót nagyon sok fontos európai autóimportőr kihasználta, és azt kérték, hogy ezeket az új japán szabályok alapján hozzák létre a disztribúciós hálózataikat Japánban. Ami az adózást illeti, ez is fontos kérdés. A japán piac 30%-át érinti, de vannak okai annak, hogy milyen adóelőnyök fennállnak Kis autókról van szó, mezőgazdasági lakosság részére, vannak szociális motivációk. Arra próbáljuk rávenni a japánokat, hogy vannak más lehetőségei annak, hogy a célkitűzéseket teljesítsék, és vannak hozzáadott érdekek, amelyekkel sokkal jobb környezetvédelmi teljesítményt tudnak elérni, mint a súlyadóval a japánok hajlandók ebbe az irányba elmenni, tudunk erről tárgyalni is, de nem tárgyalunk a kereskedelmi egyezményekben az adó arányokról, ez nem volt felhatalmazásunk, soha nem is lesz ilyen felhatalmazásunk kereskedelmi tárgyalásokban adóarányokról, arányokról, adó tételekről beszélni. Megtehetjük ezt úgy, hogy ez megfeleljen az ő céljuknak is, és egyidejűleg meg, megkönnyítsük az EU részére a végs, végső egyezmény elfogadását. Láttunk kedvező eredményeket, nem értünk még az út végére. A jelenlegi eredmények nem igazán kedvezőek, nem is szeretnénk úgy tenni, mintha megfelelőek lennének. Ami a beszerzést illeti, nagyon vitatott kérdés. Hadd mondjam el, hogy egy bármely országban a magánvállalat nem esik a beszerzési szabályok hatája alá. Három japán vállalatról van szó, amelyek egyet, egyetlen beszerzési műveletet sem hajtott végre évek, az évek során. A japánok azt mondják, hogy mi tisztességtelenek vagyunk. Levettük ezeket a vállalatokat a GPA listáról, mert nem örültünk, nem tetszett nekünk a Eh, annak, hogy a Japán, Japán miként kezelte a végzáradékot. Az, hogy mire vonatkozik, hogyan működik, és hogyan tudják a gyártók ezeket a biztonsági követelítéseket teljesíteni, esélyünk sem volt. Ami pedig eh, a három vállalat eh, listázásának hatását illeti, az nulla volt. Semmi hatást nem értünk el, nem is lehetett, csak politikai irritációt keltett Japánban, és ahogy valaki megjegyezte, az, hogy őket másként kezeli az Európai Unió, mint a GPA másik országai. Szerintünk Japánok sem jártak el tisztességesen. A tárgyalások első évében létrejött egy csomag, amely eltávolította volna ezt a politikai zavart hogy tisztességesen módon lehessen a tárgyalásokat leboly, lebonyolítani. A bizottság szolgálata úgy, úgy véli, hogy ezt a célt elérték. Nem az volt a cél, hogy az európai beszerzők nagyobb, jobban hozzáférjenek a japán piacokhoz, japán beszerzésekhez. Nem tudom elképzelni, hogy a bizottság, a bizottságnak és a tanácsnak olyat nyújtana be, ami nem felel meg annak az elképzelésnek, hogy észszerű megnyissák a japán vasúti piacot az európai vállalatok számára. De a japán piac nem csak a Shinkansenről szól, vannak hétköznapi könnyű vonatok, metrók, villamosok, mindezek a beszerzési szabályok hatája alá esnek, és mindezeknek jót tesznek majd az átláthatósági szabályok, és mindezek a piaci hozzáférésről szóló tárgyalások hatája alá esnek majd, és ebből származik az európai ipar legnagyobb bevétele. Szerintem nagyon sok, nem, nem, nem fognak nagyon sok sinkanzent el, el, eladni Európa számára, de láthatnak majd nagyon sok vonatot és ez egy fontos rész az európai vasútiparnak, hiszen nekünk az ipar egészét kell kiszolgálnunk. Tárgyaltunk az ipar képviselőivel, elismerték, hogy hosszú annak a listája azoknak a beszerz, e, e, eszközöknek, amelyeket a japánok állítanak elő. Meg tudjuk-e mutatni vajon mi, hogy megfelelünk -e ezeknek a biztonsági előírásoknak? igen, Japán jó indulatán múlik ez a, ez a megállapodás. Az jó indulat nélkül ezek az egyezmények kudarcot vallanak, és megoldhatatlanok lesznek. Ami a beszerzést illeti, ne felejtsük el, hogy a vasút kérdése zavart teremtett, hiszen nagyon nagy beszerzési érdekeink vannak Japánban, más területeken is a vitát még el sem kezdtük a japánokkal a tárgyalást, mert a, a működési végzáradék kérdésében. Nagyon várom azokat a tárgyalásokat, amelyek a gazdasági érdekek zöméről szólnak, ahelyett, hogy egyetlen alágazatra koncentrálnánk csak, amely csak egyetlen egy vállalat érdeke lehet. Azt hiszem elfogyott az időm. Hadd mondjam el, hogy nagyon szívesen beszélek a képviselőkkel vagy asszisztenseikkel, nem tudok végigmenni az egész listán. Ami az időzítést illeti, a 2015 észszerűnek tűnik. Nem tudom, hogy sikerül-e teljesíteni, szerintem fogjuk. Hmm, hogyha nem sikerül, annak az lesz a, a, annak a következményét egyelőre nem lehet borítékolni. Én nem tudnám előre megmondani, mi lesz a 2016-os japán választások er- eredménye. Reméljük, hogy ugyanazok leszek a partnerek, bár lehet, hogy a, az utolt pártnak egészen más véleménye lesz. Um, nagyon fontos a miniszterelnök számára, hogy be, belkereskedelmi reformot hajtson végre az egyezmény érdekében, ilyen nagy, nagy léptékű egyezmény érdekében, ami nem felel meg a a japán belső piacnak, de megfelel az európai belső piacnak. Ezért igyekeznünk kell, hogy 2015 előtt lezárjuk ezeket a tárgyalásokat. 2015 vége előtt. Egyéb tárgyalások, igen, van egy interferencia TPP-vel, az Egyesült Államok ö, ö, ott ö, ö, van a háttérben, és félünk attól, hogy az amerikaiaknak más elképzeléseik lesznek nagyon sok területen. Nagyon kevés az összehangoltság a különféle országok tárgyalópartnerei között, és itt túl sok tele van az önzésnek is. Szerintem ezeket az interferenciákat kezelni lehet, nem fog jelentős befolyást gyakorolni a Kínával folytatott tárgyalásra, hiszen más a szint és más az idő, időzítés is. Elnök úr, elfogyott az időm, figyelmeztetnek, és gondolom, hogy nagyon sokan nem örülnek annak, hogy nem tudtam minden kérdése válaszolni, de szívesen megteszem az egyes képviselők részére, akik egyelőre nem elégedettek. Elnök, tudom, hogy nem ez volt az utolsó lehetőség, amikor erről beszélhetünk, a japán-EU tárgyalásokról. Az előadó kap egy gyors hozzászólási lehetőséget. Köszönöm szépen e, a válaszokat és magyarázatokat nagyon hasznosnak tekintem ezeket. Úgy gondolom nagyon érdekes vita volt, amelyet e, lefolytattunk. Ez azt is mutatja, hogy ki egy egyedülálló lehetőségek állnak előttünk az nemzetközi kereskedelem terén, azonban azt kell mondanom, hogy örülök, hogy azt hallottam, hogy további piaci hozzáférési tárgyalásokra is sor kerül az eddigi előrelépéseket követően, és természetesen vissza fogunk térni ezekre az ügyekre a hetedik tárgyalási kört követően is, Eh, az év hátralevő részében Japánnal. Ennek köszönöm szépen, akkor az ül, a koordinátor küldését elhalasztom 12 órára, hogy legyen Ukrajnára egy fél óránk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ügy, és eh, azonnal rá is térünk az ukrajnai kereskedelmi preferenciák kérdésére. Kedves kollégák! Az ukrajnai összefüggésben és a partnerségi megállapodás összefüggésében vitát folytatunk le, folytattunk le, mivel felmerült itt az, hogy elhalasztják a társulási megállapodás hatályba lépését az EU és Ukrajna között, És ez, ehhez kapcsolódott a bizottság azon felhívása, hogy Ukrajnának biztosított kereskedelmi preferenciák, amelyek november 1-ivel lejártak volna, hogy ezek fennelását hosszabbítsuk meg. Ez a lehetőség, egy különleges lehetőség, még a gyakorlatban sosem került sor ilyesmire, és azt hiszem, hogy két különleges követelmény is volt. Az egyik az, hogy más kereskedelmi preferenciák esetében is biztosítani lehessen, hogy ezeket kombinálni kell az alapvető emberi jogok betartásával, az alapvető szabadságjogok betartásával, valamint a jogállamisághoz kapcsolódó jogok betartásával, mint ahogyan ez a társulási megállapodásban rögzítésre került. Azt hiszem, hogy ez az alapvető feltétel teljesült. Ez a kereskedelmi preferenciákra irányuló javaslatban szerepel. Ez volt a követelésünk, amelyet az évelején megkezdődött vitákban kialakítottunk. A második alapvető feltétel az, hogy kicsit többet kell tudnunk arról, hogy a kereskedelmi preferenciáknak milyen kihatásuk is van. És az Európai Bizottság végre egy hatástanulmányt készített a kereskedelmi preferenciák gazdasági kihatásáról. Így mérlegelni lehet, hogy milyen kihatásai vannak ezen kereskedelmi preferenciáknak az európai gazdaságra. Nos, ezen két tény alapján helyeztük ezt a témát a napirendre. És itt lehetőség van arra, hogy egy egyszerűsített eljárást indítsunk, és megfelelő időben reagálni tudjunk az aktuális fejleményekre. Az ukrán nagykövettől kaptam egy levelet, mely szerint ő a gyors eljárás szükségességét hangsúlyozza, ugyanakkor utal arra, hogy be fogják tartani a bizottság javaslatában szereplő feltételeket. Másodszorban pedig az olasz tanács elnöktől kaptam egy e-mailt, melyben tájékoztat, hogy szeptember 26-án ugye a kereskedelmi szakbizottságban megvitatásra került ez a javaslat, és egyetlen tagállam, a 28 tagállam közül sem fogalmazott meg ellentétes véleményt ezen javaslattal kapcsolatosan. Tehát ez a két jelentős feltétel, amelyet a bizottság támasztott, ez teljesült Ukrajna részéről, ugyanakkor a 28 tagállam részéről pedig tapasztalható egy egységes magatartás ezzel a javaslattal kapcsolatosan. Ha tehát önök egyetértenek, akkor egy egyszerűsített eljárást alkalmazhatunk most. Ez azt jelenti, hogy módosítók nélkül viszünk egy jelentést a plenárisra. A vita végén ezt az opciót szavazásra fogom bocsájtani. eljárási kérdés. On which, on which rule you... Melyik szabálya kapcsolatban szeretné ezt felvetni? A szavazásról kérdeztem volna valamit. Ön azt mondja, hogy a szavazásra 20 perc múlva kerül sor? Jól értettem? Tehát elhasztjuk a szavazást 20 perccel későbbre? Anfang der... Az ülés kezdetén engedélyeztük a napi rendet, és a 12-es pontban szerepel. Possible vote on simplified procedure. Possible is one thing. I just want... Meg akartam érteni ezt, nem kritizálok. Ugye arról volt szó, hogy ezek szerint szavazni fogunk 12-5 perccel, igaz? Can you yes. say it in English, please? Sorry, what? Yeah, you can speak German as well. Elmenne, de angolul elnök, ön is beszélhet nem, németül. Say yeah. Ön mondhat igent, vagy nemet, de szeretném rögzíteni ezt. Igen, hogyha a vita az egyszerűsített eljárásra vonatkozik, akkor erről szavaznunk kell. Képviselő, nekem akkor a csoportomat ide kell hoznom, és napirendi ügyben e, azt javasolnám, tehát úgy gondolom, hogy nem ez demokratikus, és e, e, ügyrendi indoklással szeretném, ha elhalasztanák a szavazást. Én azt javasolnám, csak hogy a dolgok kicsit szervezettebbek legyenek, hogy először tartsuk meg a vitát, majd meglátjuk, hogy hogy működik a dolog, és akkor eldönthetjük, hogy egyetlen szükség van-e a döntésre, a szavazásra, mert ugye, hogyha ha szükség van a szavazásra, akkor is az a helyzet, hogy valóban be kell ide terelnünk a képviselőket, de az is lehet, hogy egyetértés van az eljárása kapcsolatban. Ezt én átgondoltam, de nyilván akkor beszélek majd erről, ha rám jut a sor. Pontosan így fogunk eljárni. elnézés, van egy másik ügyben kérdésem, és mi a kvórum, mi a döntő, mi a szavazat, mi a határozati képességnek a, a, a küszöbe? Nos, 11 képviselőre van szükségünk ahhoz, hogy meglegyen a szavazat, szavazóképesség. És a döntés is pedig négy szavazat. Nos, akkor elkezdjük a vitát. Először is a néppárt. Lambert úr. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Landsberg úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, nem ez az első alkalom, hogy a rendkívüli szó elhangzott itt ebben a teremben. Sok esetben extra, rendkívüli helyzet Eh, fordul elő, Strasbourgban is az volt legutóbb, amikor megszavaztuk a megalapodást, és úgy gondolom, hogy az egész ukrajnai helyzet úgy, ahogy van, eh, rendkívüli helyzet. Ennek úr, még egyszer köszönöm szépen, hogy eh, fölvette a napirendre ezt a kérdést. Sürgősségi fontos ügyről van szó. Az ország minden szinten küzd területi függetlenségért, óriási gazdasági és egyéb problémái vannak, miközben reform folyamata is folyamatban van felelősségünk, hogy ezeket a gazdasági kihívásokat mi kezeljük, segítsünk Ukrajnának abban, hogy el tudja kerülni az orosz nyomást, akik szeretnék befogyasztani az összes ukrajnai reform folyamatot. Az EU elkötelezettsége a kapcsán többször, többen elégedetlenek voltunk a legutóbbi megállapodással, azonban úgy gondolom, hogy az Európai Parlament döntései segíteni fogják Ukrajnát abban, hogy gyorsan és határozottan döntsön. Ez tükrözi a saját politikai elkötelezettségünket is azon a téren, hogy támogatjuk-e Ukrajnát, vagy nem, olvassa a gyorsan fontos, hogy a jogi bonyodalmak tovább fogják csökkenteni az Ukrajnának az alkalmazkodási képességet és lehetőségét. Fontos, hogy ne bonyolítsuk. Az ATM megállapodások nagyon fontos lehetőséget nyújtnak az ukrán termelőknek, hogy ez egyre nagyobb megkötéseket alkalmazó orosz piac kapcsolatos kieséseiket tudjuk, tudják ellensúlyozni az európai piacon. Ezért támogatom az egyszerűsített eljárás annak érdekében, hogy legalábbis egy október 20-án egy rendkívüli intaülésünk legyen, és utána egy plenáris szavazatunk, hiszen ez egy egyetlen lehetőség arra, hogy az ATM-eket biztosítani tudjuk az ukránoknak, akik azt megérdemlik. Ennek köszönöm szépen. David Martin. Köszönöm szépen. Tudja, hogy nem szeretem a gyorsított eljárásokat, de a kollégának igaza van, különleges körülményekről van szó. Nem szeretnénk új szak, szakpolitikai területet létrehozni, hanem át akarjuk hidalni az autonómiai preferenciákat és a, a, az átfogó szabadkereskedelmi egyezményeket. engem is aggaszt az utolsó pillanatban történő módosítás. Meg kell oldanunk egy átmeneti helyzetet, és ha nem lépünk gyorsan, akkor az egyezmény november 1-én lejár, és bizonytalanságot teremt a kereskedelemmel foglalkozó embereknek, és azt a jelet küldi Oroszországnak, hogy lezárjuk a Ukrajnával zajló kereskedelmi viszonyokat, szeretnénk a piacot megőrizni szabadnak, ezért szerintem el kell fogadnunk a gyorsított eljárást. Az én frakciómnak a kettes cikk teszi, teszi ezt könny, könnyűvé, amely szerintünk jó irányba halad, emberjogi klauzula. Tą politykę niewątpliwie elastyczną, jeżeli chodzi. Szerintem tiszteletbe kell tartani az Európai Bizottság eh, szakpolitikáját, amely rugalmas, és vám tarifális preferenciát kell kiterjeszteni, ami ez a jó irányba halad, de ez nem kerül sokba nekünk, nagyon-nagyon sokat jelent e, Ukrajnában. Becslések alapján az e, e, Ukrajnába irányuló EU export e, 20%-kal nőtt ebben a ö, időszakban, ami nagyon fontos, de nem szabad elfelejtenünk, hogy minden Európai Bizottsági intézkedés most csak kivételes jellegű lehet. Annak örülnék, hogyha a bizottság tisztázná um, minden kétségünket, ezek a megoldások csak átmeneti jellegűek, és az orosz befolyás eredményeként jöttek létre. A második kérdésem az, hogy vajon az er- bizottság kijelentheti-e, hogy nem teszik lehetővé, nem engedélyezik a további kedvezőtlen felül, felülvizsgálát a társadalási szerződésnek, hiszen Moszkva nagyon sok módosítást nyújtott be. Köszönöm. Thank you, Chairman. Um, Köszönöm, elnök úr. Említették, hogy rendkívüli helyzet van most de meg kell értenünk, hogy miért rendkívüli, és emiatt vissza kell mennünk a szeptember közepi es eseményekhez. Ritka alkalom ez most, hogy elmondhassam az aggodalmaimat ebben a kérdésben. Tájékoztattak minket az utolsó pillanatban, a híradókban is olvashattuk, hogy a három oldalú tárgyalás az EU, Oroszország és Ukrajna között úgy döntött, hogy a társulási e- egyezmény kereskedelmi szempontjait elhalasztja. Az Európai Parlament e, kétet készhelyzet elé állították, amelyet nem tudott, nem tudott megváltoztatni, és ez nagyon nehézséget teremt, hiszen szavaznunk kell, és politikai szempontok miatt, és a nagyobb képet tekintve meg is tettük ezt, de szeretném feljegyezni, hogy nagyon ki, nem kívánatos helyzet ez, amely nem ismétlődhet meg a Kreml nem erőtetheti senket arra, hogy olyan bilaterális egyezményeket módosítson, amelyben Oroszország nem vesz részt, és nem kényszerítheti, és nem történhet meg az, hogy az Európai Parlament a hírekből tudja ezt meg, ahelyett, hogy megfelelően tájékoztatnák. Ez a szakbizottság, és remélem, hogy felveszi, felveti ezt a kérdést a bizottsággal szemben, a biztos jelöltel is felvetettük ezt a kérdést, és tájékoztatni kell a parlamentet is. Ez az ukrajnai helyzet politikailag túl érzékeny és túl fontos ahhoz, hogy az eljárások megkössenek a, megkössék a kezünket. Ezért javaslom az egyszerűsített eljárást ebben az esetben. Egyidejűleg a frakciónk támogatja, ez nagyon fontos, hogy a teljes képet eh, nézzük meg, és ne, azt, eh, ne az emberekkel foglalkozunk, akik az, eh, és az, ezeknek az embereknek ne, támasz, ne, ne támaszunk felesleges akadályokat, akik a kereskedelmi tárgyalásokban részt vesznek. De ne teremtsünk precedenst a továbbiakban. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentet ne kényszerítsék bizonyos irányba, mert megfelelő ellenőrzésre van szükségünk a kereskedelmi egyezményekben a lehető leg, a legkomplikáltabb helyzetekben is. Ezért az új biztossal meg kell beszélnünk, hogy ezeket a gyorsított eljárásokat hogyan tudjuk kezelni, hiszen attól félek, hogy nem ez az utolsó alkalom, hogy a kereskedelmet átpolitizálják, és ilyen sürgős helyzetekkel kell bánnunk. Köszönöm szépen. A bizottság elnökeként támogatni tudom, amit Marike mondott. Helmut. Köszönöm, elnök úr. Természetesen egy kicsit másként látom ezt, több alkalommal vitáztunk már erről, hogy hogyan kezeljük ezt a helyzetet, és a legutóbbi alkalommal, amikor ezen kereskedelmi intézkedéseket egyoldalúlag itt megszavaztuk a szakbizottságban, akkor felhívtam arra a figyelmet, hogy alaposabban meg kellene vizsgálni, hogy mit is jelent ez a két partner gazdasága részére, és Mielőtt végleges álláspontot foglalnánk, eh, szeretném a bizottságtól tudni, hogy a WTO kompatibilitása milyen ezen intézkedéseknek szeretnék erre egyértelmű választ kapni. Másodszorban milyen pontos számadatokat tud bemutatni az európai eh, gazdaságra tekintettel, hogyha ugye kimaradnak itt a vámok. Korábban 500 millióról volt szó 6 hónap vonatkozásában, most 1,5 milliárd kieső bevétellel számolhatunk. Fontos az, hogy a polgárok tudják, hogy mit is várjanak ebben az aktuális kérdésben. Fontos, hogy őket tájékoztassuk ezekről. Harmadsorban Maricsa Sáke már beszélt a háromaduló tárgyalásokról. Most mi a helyzet, hogyan folynak tovább ezek a tárgyalások, ismerjük a tényeket, de hogy mi történik a kulisszák mögött, arról nem tudunk. Nos, az orosz föderációtól nem hagyjuk magunkat zsarolni, ugyanakkor viszont most felelősségteljesen kell kezelnünk ezt a helyzetet, és kérdés az, hogy hogyan lépünk be ezekbe a tárgyalásokba. Mi is következik majd ugye itt a beállta előtt mi sújtja majd az ukrán népességet, mi sújtja az Európai Unió népességét, illetve mi olyan következményekkel jár mindez az Orosz Föderációra nézve. Végezetül én a gyorsított eljárás ellen vagyok, szerintem ez a demokrácia kirekesztését jelenti, és ezt nehéz lenne kommunikálni a nyilvánosság felé, hogy itt a kulisszák mögött zajlanak ezeket a játszmák. Persze mindez közömbösséghez vezet a politikai rend és a polgár állampolgárok elveszítik az EU-ba vetett bizalmukat. Éppen ezért szeretném, hogyha az ukrán nagykövetnek írott levelünkben ezt is tudomásul vennék elnök, és Zsanik. Nem értek egyet veled, Helmut, a gyorsított eljárást illetően. Úgy vélem, hogy parlamentként vagy intézményként most itt nem tudunk együtt haladni esetleg a konjunktúrával. Ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk a polgárainkkal. Persze bevonni őket a döntésekbe, ez egy nagyon fontos dolog. Éppen eleget kritizáltuk már az Európai Bizottságot, azért mert nem tájékoztat minket kellőképpen döntéseit, illetve nem tette meg ezt szeptemberben. Az Európai Bizottságnak valamilyen módon ki kell igazítani a kapacitásait, és tájékoztatnia kell az európai parlamenti képviselőket, hogy tájékozott módon hozhassunk döntéseket, de egy ilyen helyzetben, ami megköveteli, hogy egy kicsit kilépjünk a szokásos munka menetünkből, nos, itt mindenféleképpen el, el kell távolodnunk ettől a szokásos módtól, tehát gyorsabban kell cselekednünk. Persze szükség van hatástanulmányokra, a szeptemberi döntés, tehát az, hogy a hatályba lépését ennek a megállapodásnak elhalasztjuk, ez az orosz nyomáshoz kapcsolódott erőteljesen. Az, hogy a parlament egy kicsit több teret bizt biztosít az orosz nyomásnak, ez mindenféleképpen egy sérülékenységet eredményez az orosz az ukrán gazdaságnak. Nos, én ezt nem hiszem. Szerintem el kell fogadnunk ezt a gyorsított eljárást. Persze, hogy ez nem tökéletes, de most a politika erre szorít minket. Persze, hogy ez egy, nem egy kellemes dolog, de a polgárok megértik, hogy itt több hónapos pluszmunkára lenne szükség, ugyanakkor viszont a demokratizációs folyamat Ukrajnában veszélybe kerülhet. Elnök, köszönöm, Dátmasz úr következik. Uh, köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom világosan tettem korábban, hogy ellenzem nagyon is ezt az eljárást, hiszen minden csak átnyomunk. Annyira ellenzem ezt, hogy uh, akár még németül is uh, tudok beszélni, ha akarok. Elnézést a kiejtésem miatt, még a korlátozott is a nyelvszadásom. Mindig is azt gondoltuk, hogy az ukrán helyzet nagyon, nagyon billegős, érzékeny, törékeny lehet, hogy ez a francia fragil szó kifejezés fordítása, tolmácsolása során lett az angol fragile. Mindenesetre úgy gondoljuk, hogy a, a, ez a megállapodás csak tüzet, olajat tűnt Eh, az olajra, és gyakorlatilag az Európai Néppárt képviselői és meglepő módon a szocialisták is eh, csak kardot csörget, csörget, csörgetnek. A bizottság azonban úgy tűnik, hogy egyetért az álláspontunkkal, ami szerint a javasolt kereskedelmi eh, megállapodás valóban csak olaj a tűzre, és ezért a bizottság ezt elhalasztotta az elfogadását, ez meglepő. Miközben úgy tűnik, hogy a liberális képviselők ellenzik ezt a kivételesen értelmes bizottsági törekvést. Nos, mi úgy gondoljuk, hogy valóban egy nagyon törékeny helyzetben csak olaj a tűzre ez a megalapodás, és azt gondolom, hogy az egyszerűsített eljárás, amelyet javasolnak, az mindent tagad, amit a parlament ezen struktúráin belül eh, eh, egyébként vallunk, és a bizottságban is. Tehát úgy gondolom, hogy valóban eh, a napirenden alig-alig jelenik meg ez az ügy, azonban megfelelő hangsúlyt kell kapnia, úgyhogy ezzel kapcsolatban még fogjuk a hangokat hallani. Köszönöm. Oui, d'abord un petit... Löppen asszony, Először is az emberi jogi záradékról egy pár szó. Nem tudjuk, hogy sírjunk vagy nevessünk, mert vannak olyan tények, amelyek Európa kapuja előtt zajlanak, az Európai Unióban senki nem beszél ezekről. Ez a teljes blackout a médiában, az európai médiában, teljes hallgatás van a francia médiában ezekről a tényekről. Tehát minél többet beszélünk az emberi jogokról, szeretném tudni, hogy vannak-e olyan civil társadalmak, polgári lakosság, amelyet egy legitim kormány bombáz, és néhány nappal ezelőtt egy iskolára esett egy bomba, ahol gyermekek voltak, tizen közülük életüket vesztették. Nos, ennyit az emberi jogok tiszteletben tartásáról, hiszen önök tudják, a kereskedelemben az a valóság, hogy a politikai nyomásnak vagyunk kitéve, semmit nem mi találtunk ki ezen a területen, ez közismert. A gyorsított eljárás, nos, egy eléggé érdekes űrügy, hiszen a demokratikus folyamat kikerülésére 6 millió ürügy van mindig. Nos, a polgárok szerintem nem fogják megérteni, hogy választott képviselőjék az Európai Parlamentben nem módosíthatnak egy szöveget azon okból, itt ezer millió ok hangzott el, hogy minden áron itt fel kell gyorsítani ezt a folyamatot. Úgy vélem, hogy az, hogy megakadályozzuk, hogy módosíthassuk ezt a szöveget, mert hogy ez a gyorsított eljárás lényege, ez a demokratikus eljárás súlyos megsértését jelenti. Semmi nem igazolja ezt, hiszen a polgárok azért küldtek minket ebbe a szép parlamentbe, hogy ö, demokratikusan járunk el, ők ezt nem értenék meg. Elnök, most a bizottságnak adom meg a szót egészen gyorsan. Két konkrét kérdés hangzott el, kérem erre válaszoljanak. Az egyik a WTO-hoz kapcsolódott, a másik pedig, hogy mennyi vámbevétel fog kiesni az EU-ban. Köszönöm, elnök úr. Most először is nem gondoljuk azt, hogy VTO eh, eh, jóváhagyásra lenne szükségünk, erre nem volt szükségünk korábban sem, amikor hasonló eljárást hajtottunk végre az autonóm kereskedelmi intézkedések eh, biztosítása terén. Van itt egy mentesítés a szabadkereskedelmi területek tekintetében, a VTO kötelezettségek alól, és úgy gondoljuk, hogy pontosan ebben ez az eset vonatkozik most ránk. Ami az elveszett jövedelmet, bevételt illeti, 487 eh, millió eurós összegről van szó, de nehéz megjósolni, mi lesz a kereskedelmi áramlás eh, Eh, áruforgalom a két ország között, az EU és Ukrajna között, hiszen Ukrajnának nagyon nehéz a helyzete, nagyon sajátos a helyzete, tekintettel arra, hogy milyen események elé néz, azonban eh, nem nincs okunk azt gondolni, hogy a helyzet eh, gyökeresen megváltozik. Azt azonban nem szabad elfejteni, hogy amit most javaslunk, pontosan ugyanaz, mint amit akkor panasz, akkor javasolnánk, hogyha ha egyébként norma menetben mennének a dolgok. Természetesen nagy a különbség a tekintetben, hogy az exportőrök egyelőre nem fogják évezni a piaci hozzáférést, amelyet letárgyaltunk az ukrajnai hatóságokkal a DCFT-ben, viszont ennek, ennek más alakozásai vannak. Nos, tisztelt kollégek, ezzel a vitát lezárom, és most szavazzunk arról, hogy az egyszerűsített eljárást végre hajtjuk-e, ezzel élünk-e vagy nem. Ki van az egyszerűsített eljárás mellett? Ki van ellene? Négy ellenszavazat tartózkodás, nincs tartózkodás, ezzel a szavazat többség létre, illetve a megfelelő számú szavazatot leadták az egyszerűsített eljárás ellen. Nos, a koordinátorokkal fogunk tanácskozni arról, hogy az egyszerűsített eljárás alkalmazható-e vagy nem. Először Daniel Kaspari, aztán már így Sárkel következik. Kaspari úr, most nagyon érdekesnek tartom, hogy a szokásos szabotőrök itt az egyes országokból így módon járnak el. Nos, a koordinátorok ülésén egy úti tervet kellene létrehoznunk, hogy aztán csütörtökön Strasbourgban ezt az eljárást a szokásos úton véghez tudjuk vinni. Marike. Uh, um, uh, Köszönöm és elnézést, hogy nem tudok eleget. amikor szavazásról beszéltünk, egészen más számmal voltak jelen, jelen a képviselők, mint most, amikor... Köszönöm a magyarázatot. A tagoknak egy tizede kell, hogy ellene szóljon a javaslatnak. Helmut. Helmut Scholz, köszönöm bent, csak jegyzőkönyvbe szeretném vetetni, a néppárti koordinátorja egy megjegyzésére is. Itt nem Putin barátairól beszéltünk. A frakcióm álláspontja az volt, hogy teljesen egyértelműen az eljárás tartalmára utaltunk, és a probléma tartalmára utaltunk, és szeretném, hogyha ezt jegyzőkönyvbe vennénk. Elnök, Dátmut következik. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy mindig is úgy gondoltam, hogy nagyon jó az együttműködésünk az EPP koordinátorval, Kaspári úrral, aki minden szavamon csüngött, de el kell mondanom, hogy a kifejezés, és lehet, hogy a tolmács hibája volt, Putyin barátja és szabotőr szavakat hallottam, hadd fogalmazok így, ez nem parlamentbe illő megfogalmazás, nem méltó ehhez a szakbizottsághoz. Szomorúan mondom ezt, és lehet, hogy Kaspari úr meggondolja majd, hogy ezeket a megjegyzéseket visszavonja. Nos, ezzel ezt a vitát lezárom. A következő napirendi pont egyebek, nincs hozzászóló. Az utolsó napirendi pont, a 14-es a következő ülés. November 5-én, 6-án ülés, ezünk talán lesz még egy külön ülés, lezárom az ülést, és kérem, hogy azok, akik a koordinátori ülésre nem jogosultak bejönni, azok hagyják el az üléstermet.